Bien. Mes chers collègues, je vous propose de vous installer. Kedves kollégák, kérem, foglalják el a helyüket. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy jelen vannak ebben az igencsak nagy méretű teremben, ezen a délutáni ülésünkön. Engedjék meg, hogy a munkák megkezdése előtt itt az év kezdetén mindenkinek remek 2018-as évet kívánjak, hogy teljesüljenek személyes terveik, családjaik, barátjaik tervei. Ugyanakkor az is fontos, hogy valamennyi téma sikeres legyen, amely a terrorizmus speciális szakbizottságunk tevékenységéhez kapcsolódik itt Európa szívében, az Európai Parlament szívében. Köszönöm tehát, hogy jelen vannak, és azt javaslom, hogy kezdjük is meg a napi rendünket. Szokás szerint az első pont a napirend tervezett elfogadása. Van-e kifogás ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor elfogadtuk a napirendet. Térjünk át az elnökség közleményei napirendi pontra nincs semmi való legutóbbi ülésünk óta, amelyre a karácsonyi szünet megkezdése előtt került sor, és azonnal át is lépnék a harmadik napi rendi pontunkra. Ez nem más, mint egy eszmecsere Michel O'Flaherty úrral, aki az Európai Unió alapjogi ügynökségének igazgatója. Tisztelt kollégák! Az az örömért minket, hogy ma délután itt a körünkben üdvözölhetjük Michel Oflertit, az alapjogi ügynökség igazgatóját, aki Bécsből érkezett ide, de Ausztrálián keresztül, ha jól értettem, és elfogadta, hogy itt kifejtse a véleményét, eszmecserét folytasson a szakbizottságunkkal, és igen, csak hálásak vagyunk ezért. Ahogyan emlékeznek, kedves kollégák, megállapodtunk a mandátumunk megalkotása kezdetén abban, illetve a korábbi szakbizottsági ülésünken, üléseinken is, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az alapvető jogok, az emberi jogok, ezt a dimenziót egyensúlyjal kell kezelni, és minden egyes témakörünkben meg kell, hogy jelenjen, amely kapcsolódik szakbizottságunk munkájához minden témában, amelyről beszélni fogunk. Természetesen az ügynökség, ahogyan azt itt mindenki tudja, mindig is hangsúlyozta ezen megközelítés fontosságát, amely a jogokra épül, amikor a biztonsági kihívásokkal szembesülünk, és ide tartozik ugye a radikalizáció elleni küzdelem, az áldozatok, a terrorizmus áldozatainak helyzete, de az összes különböző intézkedés is, amelyeket meg lehet hozni, vagy meghoztak már, meghozhatnak az információcsere keretében az Európai Unión belül. Mindez rendszeres tárgyalásra kerül az ügynökség részéről. Az ügynökség persze dolgozott az emberi jogok védelmén is, az interoperabilitás keretében, a szolgálatok esetében, már ami a külső határok védelmét illeti, illetve a magánélet védelmén és a személyi adatok védelmén úgy szintén. Ahogyan tudják, de még egyszer elismétlem, van egy remek összefoglaló dokumentum, amelyet 2017. júliusában tett közzé az ügynökség ezen kérdésekkel kapcsolatosan, és azt kérem talán a titkárságtól, hogy tegye bele ezt a dokumentumot a mai ülésünk jegyzőkönyvébe. Tehát Michel O'Flaherty, hogyha egyetért vele, akkor bemutathatja azokat a témákat, fő kérdéseket, amelyek az alapvető jogok témájához kapcsolódnak a terrorizmus elleni küzdelem keretében. Ez ugyanis szakbizottságunk tárgya, témája. Átadom önnek a szót, 15-20 percben maximum, és ön elfogadta azt az elvet, hogy aztán áttérhetünk majd a kérdés-válasz szakaszra. Kérem a kollégákat, hogy ugye lehet, hogy kicsit szigorú leszek majd itt az év kezdetén, hogy tartsák tiszteletben az egyperces hozzászólási időt, hogy az ünnökség igazgatója válaszolni tudjon talán egy kicsit engedékenyebb leszek a válaszokra a biztosított idő kapcsán. Jó lenne, hogyha egy elég foly, folyamatos vita alakulnak ki, és minden kérdés rögtön válasz követ majd. Köszönöm, hogy elfogadta ezt az elvet, és köszönöm, hogy eljött, és azonnal át is adom önnek a szót, igazgató úr. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők hogy megköszönjem, hogy lehetőséget adnak ma annak, hogy az ügynökség kifejezze a véleményét. Önöknek minden jót kívánok ehhez a munkához a terrorizmus elleni harcban, mert egy biztonságos Európa fontos a jogok megőrzéséhez. A terrorista tettek aláássák az alapvető jogokat, különösen az élethez való jogot, amely minden jognak az eredője. Ez minket a három évvel a párizsi merényletek után további munkára kell, hogy sarkaljon. Fel kell mérni azt, hogy mennyire hatékonyak az intézkedéseink a terrorizmus ellen, és beleértve ebbe azt is, hogy milyen hatással járnak az alapvető jogok. A biztonság és eh, az alapvető jogok figyelembevétele az nem egy eh, zéró összegű játék, kettő együtt működik. Tehát eh, az alapvető jogok nem jelentenek akadályt a biztonság útjában a kötelezettségvállalásaink nemzetközi szinten az EU, az Európa Tanács, az ENSZ eh, keretének előírásai, úgy mint a nemzeti alkotmányos kötelezettségvállalások továbbra is érvényben maradnak a terrorizmus ellenes harc kapcsán. Ezekben a szerződésekben elegendő rugalmasság van ahhoz, hogy eh, hatékonyan tudjunk fellépni. Főként akkor, hogyha figyelembe vesszük a jogosság, a szükségesség, az arányosság, illetve a diszkriminációellenesség elveit. Az alapvető jogok ügynökségének kutatása sok területen és személyes tapasztalatom és azt mutatja, hogy az alapvető jogokat nem akadályként kell tekinteni, akkor, amikor a biztonságos társadalmat szeretnénk elérni. Hogyha figyelembe vesszük az alapvető jogokat és az elmézett elveket figyelembe vesszük, akkor egy nagyon erős atmoszférát teremtünk a biztonság érdekében az Európai Unióban. Nem lehet a mai hozzászólásomban minden alapvető kérdésről beszélni a terrorizmusnak ötésének kapcsán, hanem itt én csak három területre szeretnék majd koncentrálni. Az első terület az az, hogy el kell kerülni a radikalizációt, a másik terület a biztonsághoz, a migrációhoz kötődik, a harmadik pedig ahhoz kötődik, hogy az EU terrorizmus ellenes intézkedéseit hogyan hajtják végre. Az első téma tehát a radikalizáció. Üdvözöljük azt, hogy az önök bizottsága a radikalizációval is foglalkozik, illetve a terrorizmus más alapvető gyökerével. Az alapvető jogok ügynöksége továbbra is fontos adatokkal szolgál, hogy segítse ezen munkájukat. Például tavaly novemberben közreadtuk a legnagyobb olyan kutatást, amelyel a muzulmán nakat vizsgáltuk Európában, hogy milyen fajta módon szembesülnek diszkriminációval. Ezre nagyobb ilyen fajta kutatás. 10.500 ember vett ebben részt 15 EU tagállamból. Ezek a vizsgált személyek bevándorlók voltak, első-második generációs bevándorlók, felük EU állampolgársággal rendelkezett. Hadd kezdjem a jó hírrel, és ez fontos a radikalizációs radikalizációra stratégia szempontjából. Az EU-ban élő muzulmánok nagy részre nagy mértékben bízik az intézményekben, sokkal nagyobb mértékben, mint az átlag népesség. 81%-uk azt mondta, hogy kötődik ezekhez az intézményekhez, 76%-uk pedig azt mondta, hogy erősen kötődik. Ez nagyon jó hír, és erre építhetünk majd. Viszont óvatosnak kell lennünk, ugyanis annak kapcsán, hogy valakit milyen mértékben diszimuláltak, annak mértékében csökken ez a kötődés. Az ügynökség a kutatás következtetéseként azt vonta le, hogy a radikalizáció leküzdéséhez le kell küzdeni a diszkriminációt, illetve a különböző zaklatási formákat, és például a foglalkoztatásban, oktatásban, a szolgáltatások területén le kell küzdeni a diszkriminációt, és számos más kontextusban nagyon keményen fel kell lépni a gyűlöletbeszéd ellen és a gyűlöletettek ellen. Nagyon sokat tudtunk meg arról is munkánk során, hogy milyen fajta integrációs stratégiák működnek. Szerintem ezek is az önök érdeklődésére tartotnak számot a radikalizáció leküzdése kapcsán. Egy évvel ezelőtt adtuk közre ezt a kutatásunkat, néhány pontot hadd emeljek ki. A lokális integráció, a helyi integráció sokkal jobban működik, a különböző városokban, falvakban jobb, jobbakan el lehet érni az eredményeket. A második dolog, ezt is gyakran ismételgetjük, hogy az integrációs stratégiákat úgy kell kialakítani, hogy az integrálandó csoportot, de a helyi népességet is be kell vonni, egymást meg kell ismerniük, és együtt kell kidolgozniuk a megoldást. Harmadik sorban megfelelő ö, nem alapú megközelítésre van szükség. Nagyon sok stratégia nem semleges, és ennek során sajnos elfelejtjük a nőket utolsó pontként pedig azt szeretném elmondani, hogy az integrációs stratégiákat nem igazán vetik alá rendszeres felülvizsgálatnak, erősíteni lehetne a stratégiákat az idő múlásával. Elnök asszony, ezeket az eredményeket a radikalizáció ellenes bizottság e, elé is feltártuk. Igen, szükség van erős biztonsági intézkedésekre a radikalizmus leküzdéséhez, de emellett az is kell, hogy a közösségekkel együttműködjünk, a szociális, gazdasági, gondokkal szembe nézzünk. Hozzá kell azt is tennem, és ez az én személyes tapasztalatom úgy, mint emberi jogi biztos Észak-Írországban, hogy akkor lehet jó eredményeket elérni, hogyha úgynevezett lágyabb intézkedéseket is alkalmazunk. Én látna, láttam ezt északi írországi munkám eh, során, amikor eh, úgy lett átalakítva a rendesség, hogy a múlt hibáit el lehessen kerülni. Második eh, témaként szeretnék a migrációról beszélni, és a biztonság kérdéséről. King biztos azt mondta, hogy nem szabad, hogy összemossuk a biztonsági kérdéseket, illetve a migrációs kérdéseket úgy gondolom, hogy jogos pontot vetett itt fel, hogyha ezeket a területeket összemossuk, akkor a szélsőségesek kezére játszunk, ezzel egyetértek, de ez nem csak a szélsőségesek kezére játszunk ezzel, hanem kockáztatjuk az emberi jogi védelem megfelelő szintjét is az ártatlan emberek esetében, gondolok itt főként a gyerekekre. Természetesen biztonsági szempontból is tekinteni kell a migrációra, erre szükség van, de nem szabad, hogy a migrációt eh, emeljük ki a probléma fő eh, okának, hogy ez lenne az oka a terrorizmusnak. Az alapvető jogok ügynöksége számos eh, véleményt fogalmazott meg a parlament számára az emberi jogok migráció kérdéskörében, az ETS az alapvető jogoknak való megfelelés kapcsán adtuk ki a legutóbbi ilyen jelentésünket. Ezzel kívül foglalkoztunk a különböző interoperábilis rendszerekkel is az adatgyűjtés kapcsán, Az alapvető jogok ügynöksége támogatja az interoperabilitást, ennek számos oka van, a biztonság szempontjából is fontos ez, de fontos a, ez az emberi jogok jobban történelmi megvédése szempontjából is, főként a, például a eltűnt gyerekek esetében. Ugyanakkor egy ilyenfajta inter operabilitásnak úgy kell működnie, hogy figyelembe veszük az emberi jogokat, és számos elemet kell itt hangsúlyozni. Az egyik, ez a célok korlátozása. Ha megnézzük az interoperabilitást, akkor óvatosnak kell lennünk, ügyelni kell arra, hogy a cél limitálása megvalósuljon, csak olyan célra használják fel az adatokat, amelyekre azt begyűjtötték. A másik dolog, amit meglepő módon gyakran kell hangsúlyozni, ez pedig az, hogy az adat rendszereknek pontosan kell az adatokat felmérnie, gyakran történnek hibák, például a legutóbbi hónapokban interjúkat készítettünk a határokon dolgozó határőrökkel, és azt mondták, hogy többször vettek észre hibákat, amelyeket az adatok bevitelekor ejtettek. Olyan hibákról van szó, amelyek emberi jogi problémákhoz vezetnek, de ezek biztonsági aggályokat is felvethetnek, mert a megfelelő, nem megfelelő adatrendszer nem hatékony olyan szempontból, hogy a biztonsági követelményeknek megfeleljen. A bizottságtól már kaptunk javaslatokat az interoperabilitásra vonatkozólag. Itt a magaszintű szakértői csoport munkáját vették alapul, és néhány esetben figyelembe vették az ügynökségünk véleményét is, ezt üdvözöljük. A javaslatban vannak olyan elemek is, amelyek esetlegesen emberi jogi vonzattal járhatnak. Hadd emeljek ki ebből kettőt. Ez, ezek egyike azon javaslatokra vonatkozik, amelyek kell egyetlen személy több azonosságát kell felmérni, a másik pedig az, hogy harmadik országból származókat lehessen azonosítani, idézek a bizottsági ö, dokumentumból, Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy fontos lenne, hogyha a parlament és szabadságban mindezeket figyelemmel kísérnék. Végezetül pedig szeretnék arra rátérni elnök asszony, hogy olyan lehet az EU terrorizmus ellenes intézkedéseit nemzeti szinten végrehajtani. Két pontot emelnék itt ki. Elsőként a parlament már sok mindent tett annak érdekében, hogy az EU terrorizmus irányelvbe számos garancia bekerüljön. Viszont ennek ellenére az irányelv hatása attól fog függeni, hogy hogyan fogják ezt végrehajtani. Például olyan fogalmak esetében, amelyeket széles körben lehet értelmezni nemzeti szinten, például olyan esetekben, mint például a közvetett terrorizmusra való felbújtás. Nagyon fontos az, hogy minden alapjogi biztosíték százalékot alkalmazzanak a nemzeti végrehajtás alkalmazás során. Másodszorban az irányelben fontos rendelkezések vannak a terrorizmus áldozatának jogaira vonatkozólag. Ez az a csoport, amelyre nem igazán figyelünk. Ezt láthattam még Észak-Írországban is. És főként a terrorizmus áldozataira nem figyelünk eléggé. Nagyon fontos az, hogy az irányelv azon elemei, amelyek az áldozatok jogairól szólnak, ezeket megfelelően hajtsák végre. Tisztelt képviselők, végezetül az alapvető jogok ügynökségének nevében szeretném elmondani azt, hogy nagyra értékeljük a fontos munkájukat, és tudjuk, hogy erre szükség van. Úgy véljük, hogy a munkájuk elvégzése során lehetséges lesz látni azt, hogy nincs ellentét az erős biztonság és az emberi jogok között, sőt, az emberi jogoknak való megfelelés sokkal inkább erősíti a biztonsági rendszereket is. Továbbra is támogat támogatjuk az önök munkáját a már meglévő adataink által, ezeket már felvázoltam, számos anyag elérhető itt a teremben is, de hajlandóak vagyunk bármilyen fajta kérdésüket is megválaszolni, további elemzéseket is hajlandóak vagyunk elvégezni. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, monsieur... Köszönöm, igazgató úr, ezt a beszámolót, amely igencsak sűrű volt, aktuális adatokat tartalmazott, és eh, a kollégákban bizonyosan eh, kérdéseket ébreszt, megjegyzéseket indukál. Önöké tehát a szó, Katerina Kinicsi nyitja meg. Van Orden, allons-y, allez-y, euh, une... Tessék, egy-egy percet kapnak a kérdésekre. Köszönöm, mondja Katarina Kinicsi, köszönöm elnök asszony, köszönöm a Flyerti úr ezt a beszámolót, amelyet ugye nagyon röviden, tömören mutatott be, ugyanakkor nagyon sűrű is volt ez, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ön azt mondja, hogy össze lehet kapcsolni a biztonsági igényeket az alapjogok tiszteletben tartásával, és jó az is, hogy azt is kiemelte, pontosította, hogy ezt próbált tudok megtenni a terrorizmus elleni irányelv kapcsán, amelyen jó magas dolgoztam. Ugyanakkor konkrétan át kell ültetni az irányelv útmutatásait, ahogy ön is kiemelte ezt a konkrét avatkozásokba. Van egy olyan dolog, ami nagyon fontos számomra, mégpedig a radikalizáció kérdésköre. Ezzel kapcsolatosan tudjuk, hogy különösen a fiatalokra irányul, a weben keresztül történik gyűlölet üzenetekkel, gyűlöletre való úszítással, ez a weben zajlik. Ez nyitja meg a radikalizáció kapuját, nagyon gyorsan történik mindez, és itt társadalmi, kulturális beavatkozásokra is szükség van, de mit tettünk még ezen kívül? A technikai szempontra utalva, hogy hogyan lehet ezeket az üzeneteket levenni az internetről, mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatosan a biztonság és az emberi szabadságjogok tiszteletben tartásával. És még egy gyors kérdés, radikalizáció a börtönökben országomban nagyon fontos az adott személy kultúráját, hagyományait, vallását tiszteletben tartani, ugyanakkor az is fontos, hogy elkerüljük a radikalizációt a börtönökben, és be kell avatkozni hogy a normalitás felé lehessen terelni az adott szemét, aki már radikalizálódott, ott egy ellentétes folyamatot kell beindítani. Jó lenne, ha ezzel szempontokkal kapcsolatban megismerhetnénk részletesebb álláspontját. Köszönöm elnök, köszönöm Katarina Kinicsinek, tessék, öné a szó. Uh, köszönöm. Az elnök asszony annak idején azt mondta, hogy pingpong módszerrel fogunk válaszolni a kérdésekre, most értettem meg, hogy ez mi. Köszönöm, Kinicsi asszony. valóban a radikalizáció az nagyon gyakran online történik, de ez valójában már csak az utolsó stádiuma egy sokkal tágabb eh, folyamatnak, eh, mert az el, először a személy sérülékenyé eh, válik, illetve fogékonyá válik az ilyen üzenetre, mielőtt megtalálja minden vizsgálat azt mutatja az integrációval, mohamedánokkal kapcsolatban, hogy kevésbé valószínű olyan emberek körében a radikalizáció, akik nem dühösek, akik integrálva vannak a társadalomba, akik nem érzik magukat elidegenítve elidegenedve. A radikalizációval kapcsolatos fellépés az az utolsó lépés megfogására tett kísérlet, és valójában ezzel ignoráljuk azt a folyamatot, amely a gyerekkortól kezdődően lezajlott adott esetben az online radikalizáció vonatkozásában eh, a bizottság eh, azt kívánja elérni, hogy eh, a gyűlölet üzeneteket, illetve a bűncselekmény megtestesítő üzeneteket távolítsák el. Mi média, tudás programot akarunk elindítani nemzeti szinten, nem a mi dolgunk, ugyanis ezt a tréninget az EU-ban létrehozni, de a modulok kialakítása az lehet a mi dolgunk, amely modulokat aztán a közösségi központokban, iskolákban, iskolákban, főleg a gyerekeket megcélozva eh, lehet eh, oktatni, hogy fel tudják eh, ismerni a különbséget a hamis hírek és a valós hírek között, illetve a különböző bomlasztó szándékú megközelítések között ehm, aztán a börtönre is szó került itt. Az alapvető jogi ügynökség nem végzett konkrét kutatásokat, mert a büntetés végrehajtás nem európai hatáskör, de nyilván ott is korlátozódnak a vallási jogok is, mint ahogy az összes többi jog is egyébként. E, amennyiben a szükségesség és arányosság alapján indokolható a vallásszabadság korlátozása a börtönökben, és e, legitim céljai vannak annak, akkor valószínűleg ez, ez nyilvánvalóan e, lehetséges. Köszönöm, Flaherty úr. Van Orden úrnak adom meg a szót, egy perc. Uh, uh, köszönöm uh, elnök asszony, és köszönöm a Flaherty úrnak is a beszédet. Én megértem azt, hogy nem szabad összemosni a migrációt és a biztonsági problémákat, de de az iszlamista terrorista kontextusában kétségtelenül összefüggnek ezek a dolgok. A terrorista cselekmények nagy részét az elmúlt tíz évben olyan személyek követték el az Egyesült Királyságban, akiknek migrációs háttere volt e, az Egyesült Királyságon belül. És évről évre mégis egyre nagyobb számú migráns érkezik e, olyan országokból, amelyeknek a kultúrája teljesen eltérő, a jogfelfogása teljesen más, és gyakran azokban az országokban eleve ellenségesen tekintik az olyan országokat, mint például Nagy-Britannia. Olyan közösségek vonzák be ezeket az embereket, amelyek adott esetben még rosszabbak is lehetnek, mint azok, amelyeket hátrahagytak. Tehát ahelyett, hogy elszöknének abból a háttérből, valójában annak markaiba, markába kerülnek, a, a radikálisok markába kerülnek és számomra egyértelmű, hogy ezt így nem lehet folytatni. Először is el kell ismerni ezt a kapcsolatot a két dolog között. E, kérdésem az, hogy nem gondolja-e, hogy az emberi jogok bizonyos aspektusait érdemes lenne e, felülvizsgálni a jelenlegi kihívások fényében, mert e, ezek igazándiból, ezek a kihívások egy, egy része, ez valójában egzisztenciális kihívás. Köszönöm Van Orden úr a kérdést. Nem tudok az nem, nem, nincs felhatalmazásom arra, hogy az Egyesült Királyságban bekövetkezett esetekről beszéljek, eh, de az Európai Unió egészében nem igaz az, hogy első vagy második generációs migránsok követnék el ezeket a bűncselekményeket a többségét, ez egész egyszerűen nem igaz. Valójában állampolgárok követik el. Uh, Szerintünk nagyon fontos az empirikus eh, eh, adatok hiányában el kell kerülni azt, hogy egész csoportokat problémába teszünk, és itt a migránsokra gondolok. Itt nem a terrorizmus melegágyáról van szó, nem lehet így kezelni az egész migráns közösséget. Azok a migránsok, akik 2015-ben érkeztek, 52%-uk azonnal megkapta a nemzetközi védelmet tehát már első fokon megkapta. E, és ez még a felül vizsgálati eljárások előtt volt. E, tehát ez tényleg azt mutatja, hogy egy jelentős részük, a többségük az ténylegesen háború elől menekül, és e, jogosult a nemzetközi védelemre. Egyébként nem mondjuk azt, hogy a migráns közösségen belül nincsenek rossz emberek, a saját közösségeinkben is vannak rossz emberek, nyilván a migránsok között is. Tehát nem azt mondjuk, hogy ne legyen biztonsági aspektusa, megközelítése ennek a dolognak, de az, hogy az egész migrációs helyzetet nem lehet a terrorizmus prizmáján keresztül vizsgálni, mert az szerencsétlen körülményeket fog eredményezni, és ez nem fog hozzájárulni a biztonsághoz sem. Az, hogy az emberi jogokat hozzá kell -e azokhoz az egzisztenciális veszélyekhez, amelyekről Van Orden úr beszélt, szerintem nem, ehm, hanem arra figyeljünk oda, hogy az emberi jogi keret az önmagában is e, egy elég hajlékony keret. Nagyon kevés abszolút jog van. E, nyilvánvalóan mindig ki kell egyensúlyozni a jogokat, adott esetben korlátozni lehet a jogokat. E, itt mi most csak azt kérjük, hogy az elveket, tehát az arányosság, szükségesség, diszkriminációmentesség és a jogszerűség követelményei tartsák be a pingpongnak ugye az az értelme, hogy visszatérhetünk, ugye elnök asszony? Tehetek föl egy kérdést még. Nem, a pingpong az azt jelenti, hogy megpróbáljuk mindenkinek megadni a szót, de majd lesz egy második kör is. Most megadom a szót Anna Gomesnek egy percre. Kérem, elnök asszony, az ilyen vitának az értelme az, hogy rá tudjunk kérdezni a dolgokra, mert különben nem pingpongról van szó. Tehát lehessen egy további kérdést feltenni, mint hogy én szeretnék most, és, és, és felvethessem azt, hogy nem válaszolt igazándiból azokra a kérdésekre, amelyeket én feltettem. Azt én elismerem, hogy állampolgársága van a terroristák jelentős részének, de azért nehéz eldönteni, hogy ki az, akit beengedjünk, és akkor, amikor terroristák vagy szélsőségesek vannak már ott, és azonosítottuk, nagyon nehéz őket kipenderíteni, mert az emberi jogok úgy látszik, látszólag az őket védik. Oflaherty úr az első kérdésre válaszolt, eh, Van Orden úr. Eh, folytatódik tehát a vita. Én eh, továbbra is amellett vagyok, hogy megadjam a szót azoknak, akik már jelentkeztek ahogy ezt az elejétől kezdve folytatjuk, tehát mindenki kérdezhet, és hogyha lesz majd idő a végén, akkor meglátjuk, hogy eh, lesz-e még lehetőség ugyanazon személyeknek új kérdést feltenni, eh, amennyiben nem ma, akkor adott esetben írásban is lehet, mert eh, az ügynökség igazgatója Egyébként is gyakran jár nálunk, és szokott válaszolni a kérdésekre. Gomes asszonynak adom meg a szót, és felkérném, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Köszönöm, Ofloerti úr, eh, hogy kimondta azt, hogy eh, emberi jogok nélkül nem lehet a terrorizmus ellen fellépni, mert különben eh, mi magunk süllyednénk le arra a kriminális szintre, ahol a terroristák működnek, legalábbis én így értelmeztem az ő szavait és örülök annak is, hogy beszélt a zaklatásról és a diszkriminációról. A második, harmadik generációs radikalizációnál mindenképpen e, ezek a rossz folyamatok szerepet játszanak. Az integráció kisiklott folyamata a migráns, e, a migráns közösségekben, migráns hátterű közösségekben. E, ön említette a rendőrségen belüli sokszínűség igényét. Szerintem ez különösen fontos akkor, amikor azt halljuk az emberektől az utcán, hogy ezek a radikalizációk valójában egymást erősítik, tehát a szélső jobboldali radikalizáció az igenis kötődik, kapcsolódik ahhoz a képzethez, hogy a muzulmán vagy migráns közösségek hogyan viselkednek. Ön ezt a folyamatot hogy látja? Tessék, Oflerti úr. Köszönöm. Gomes asszony, köszönöm a dicséretet is. Valóban a biztonsági stratégiánkban az emberi jogokat be kell tartanunk nem csak azért, hogy ne süllyedjünk le e, az ő szintjükre, hanem azért is, mert valójában jobb biztonsági környezet lesz akkor, hogyha nem fogjuk marginalizálni az embereket, ha nem idegenítjük el az embereket. Tehát egy emberi jogi alapú biztonsági rendszer az nem fog hozzájárulni a radikalizációhoz, mert egyébként pedig ez a veszély. Ami a második és főbb felvetését illeti, a rendőrség, illetve az rendvédelmi szervek sokszínűségére, gondolom itt a BV személyzetre is gondolt. E, ehhez is nagyon szívesen csatlakozok, mert a kutatások is azt mutatják, hogy tényleg fontos az, hogy ezek a közösségek részt vesznek ebben a munkában, és ebben nem vagyunk nagyon sikeresek. Nagyon nehéz egyébként. Elnézést kérek, hogyha mindig csak kitérek egy nemzeti példára, de Észak-Írországban ezzel eh, én szembesültem, a jó akarat nem szükség. Eh, nem elégséges, sem elégséges, eh, mert generációkon át öröklődik az a képzet, hogy kinek mi a dolga, kinek mi a társadalmi szerepe. Tehát azt gondolom, hogy az állam részéről nagy odafigyelést igényel. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm a választ, a tapasztalatok megosztását. Gerard Döpré következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Flaherty úr, két kérdésem van. Az első az interoperabilitáshoz kapcsolódik, amelyről elismerte, hogy hasznos lehet az alapvető jogok védelme kapcsán. Az ügynökség közé tett egy jelentést, akkor, amikor a bizottság javaslata még nem volt ismert, ez most már létezik, ez a javaslat, és megpróbál pozitívan megfelelni számos kockázatra, amelyeket önök értékeltek ajánlásaikban. Ön aktualizálni óhatja-e az önök javaslatait, illetve elnézést elemzését a bizottság jelenleg már közismert javaslata alapján, hogy elkerülje azt, hogy ezt esetleg valaki felhasználság az új javaslat ellenében. Aztán az ön ügynökségének van-e véleménye azon vitával kapcsolatosan, hogy egyes esetekben a szíriai vagy más országokban zajló csatákban ö, harcoló személyeket nem fogadják vissza. Itt megint csak egy alapvető jogi megközelítés ö, merül fel, hogy ezen személyeket visszatérésre buzdítjuk, vagy pedig az igazság szolgáltatásra hagyjuk ennek a kérdésnek a rendezését különböző országokban. Köszönöm Gerard Depré, két kérdést kapott át, melyek nagyon pontosak. Thank you very much, Mr. Dupré. Um... Köszönöm szépen, Dupré úr, ezt a két kérdést. Az interoperabilitás az eredeti elemzésünket a magas szintű csoport munkája kapcsán végeztük el. A javaslatainkat részben figyelembe vették. Néhány eh, eleme a bizottság dokumentumának nem lett nyomon követve a magas szintű csoportban. Úgy gondolom, hogy az ügynökségnek is vissza kell térnie ezekre a, az ajánlásokra. Ennek két módja van. Az egyik az az, hogy a következő hónapokban lesz egy nagy jelentés a biometria, illetve a, az alapvető jogok kontextusában. Természetesen mi mindig elérhetőek vagyunk az Európai Parlament számára, hogyha plusz elemzéseket szeretnének, ez is egy másik megoldás lehetne. Ami azt illeti, hogy mi lesz a visszatérő harcosokra, ők nem idegen harcosok, ezek európai állampolgárok, Én azt mondom, hogy az a kötelezettségünk, hogy hogyha ezek az állampolgárok büntetendő tetteket hajtottak végre, akkor meg kell őket büntetni, mindenképpen figyelembe kell venni a nemzetiséget, és viszont pontosan ezt az ügynökségben még nem vizsgáltuk meg. Köszönöm. Elena Valenciano, adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm az információkat, a tájékoztatást, a munkáját, és mindazt, amit ön még tehet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a szakbizottságunk munkájához. Ez nem könnyű, nekünk ugyanis intézkedéseket kell javasolnunk, amelyek javítják a terrorizmus elleni küzdelem minőségét. Nagyon fontos tehát meghallgatni az ön véleményét. Nekem nagyon fontos a kiskorúak problémája, az eltűnt kiskorúak problémája. Őrült dolog, hogy a modern Európában nem tudjuk meghatározni azon kiskorúak szemet, akik eltűntek. Sajnos egyesek nem is tűntek el, hanem hanem embercsempészek vagy maffia kezére kerültek. Kérdés az, hogy önök mit tesznek ezen kiskorúak védelme érdekében, akik otthonról eltűntek, és hogyan működnek önök együtt a titkos szolgálatokkal és a rendfenntartó erőkkel a tagállamokban? Hiszen itt több ezer kiskorúról van szó az Európai Unió határán belül tűntek elők. Thank you, thank you, madam, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm Valenciano asszony a kérdését. Minket is aggaszt az, hogy milyen magas ez az arány. Az igazi aratok még magasabbak, mint a hivatalos becslések. Úgy véljük azonban, hogy jobb munkát végezhetünk akkor, hogyha javítjuk a fogadóhelyeket, és így nem tűnnek, nem akarnak majd elmenni a gyerekek. Azt láttuk, hogy a megfelelő lakhatása, jól képzett személyzet az a legfontosabb, ott, ahol a gyermek otthon érzi magát, és nem szökik el. Tehát el kell kerülni azt elsősorban, hogy a gyerekek elszökjenek. Ez nem csak egy-két tagállamra vonatkozik, ez az egész, Euró, egész Európai Unióra. Másodszorban fel kell ismernünk azt, hogy nagyon sok az adat, amelyel meg lehet találni a gyerekeket. Ezért fontos az interoperabilitás. Lehet, hogy az Eurodaxban van egy adatelem erről az eltűnt gyermekről, vagy egy másik adatbázisban. De, de mivel nincsen interoperabilitás, nem tudjuk eh, ezeket az adatokat megfelelően eh, elemezni. Ezért fontos az interoperabilitás Európa számára szerintünk. Ezen kívül azon kell lenni, hogy a gyám rendszer jobban működjön, hogyha egy gyermeket megtaláltak, akkor el kell kerülni azt, hogy ismételten megszökjön ez a gyermek. A Libe is foglalkozott ezzel, tudom. Sikerült már javulást elérnünk ezen gyámrendszer kapcsán, viszont sokat kell még tennünk továbbra, és foglalkozni kell tehát ezzel. Forgive, forgive me if I may because I... Még egy dolgot. Valenciano asszony egyik kérdése az az volt, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk ezeket a gyerekeket. Az alapvető jogok ügynöksége nem egy um, um, műveleti ügynökség, nincs erre kapacitásunk, Még egyszer hang, hadd hangsúlyozom ezt annak érdekében, hogy teljes legyen a válaszom önnek. Helga Stevens. Köszönöm, Helga Stevensnek adok szót. Thank you well. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Én is szeretnék köszönetet mondani Flaherty úrnak. Igaz az, hogy a helyes egyensúlyt kell megtalálnunk az biztonság és az emberjogok között. Nagyon fontos ez az egyensúly az Európai Bíróság döntése ebben az összefüggésben itt arról van szó, hogy bizonyos adatokat nem kell tovább már tárolni, viszont ez sokkal nehezebbé teszi a nyomozó hatóságok munkáját. Hogyan tudják a nyomozó hatóságok elvégezni a munkájukat, hogyha ezeket az adatokat nem lehet tárolni? Tehát a magánélethez való jog, illetve a biztonság között kell megtalálni az egyensúlyt. Van-e válasza erre a kérdésre, mert hogyan lehet a két említett dolog között az egyensúlyt megtalálni? Tegyük fel, hogy egy ország egy szemét ki akar utasítani akkor, hogyha annak az adott személynek terrorista múltja van. Itt, itt ezt miért kell külön megmagyarázni, miért akarja ezt egy ország megtenni? Fontosabbak-e a, a terroristák jogai, mint az áldozatok jogai? Maintenant, sur cette question également très épineuse. a szó ezen nagyon kényes kérdések kapcsán. Thank you. I, I think there were two issues, if I, if I understood correctly. One was with regard to data... Ha jól, érzem, ha jól értem, itt két kérdésről van szó, az egyik adatvédelem, a másik pedig a terroristák kiutasítása. Ez két elég eltérő kérdés, ha jól értettem de itt lehetőséget kapok arra, hogy visszatérjek arra is, amit Van Orden úr kérdezett. Nos, akkor nézzük azokat a határozatokat, amelyek az adatok megtartásáról szólnak. A bírósági döntés az, ami, ezt figyelembe kell venni, be kell tartani, és ennek fényében kell a munkánkat végezni, beleértve a biztonsági területeket is, tehát a bírósági ítéletet tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a bíróság nem akadályozza meg a titkosszolgálatok munkáját ezen a területen. A bíróság úgy döntött, hogy az adatok megtartása a telekom szolgáltatók részéről nem lehet teljes, hanem arányos és célzott kell, hogy legyen megfelelő paraméterek alapján, és azt gondolom, hogy ez már egy lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy az adatokhoz való hozzáférés akkor engedélyezhető, hogyha eh, bizonyos eljárási eh, elemek ezt lehetővé teszik, eh, és hogyha egy független administratív szervezet vagy bíróság jóvá hagyja a hozzáférést, ráadásul sürgősségi esetben még ez sem kell. Tehát ez megint csak egy lehetőség az adatok felhasználására. Na most túlmutatva az adatvédelmi bírósági döntésen e, utalnék arra is, hogy a személyes adatokról van egy EU irányelv, amely a rendvédelmi szervekre is e, kiterjed, és amely különösen elismeri a, a komoly bűncselekmények elleni fellépés fontosságát. E, és ráadásul más ítéletek pedig nem olyan drákóiak, mint amilyennek gyakran leírják őket. Ami pedig a kiutasításokat illeti, nos, én én a non-reformon elmére tudok, elvére tudok eh, eh, utalni, eh, ami azt jelenti, hogy harmadik országban nem lehet visszaküldeni embereket, hogyha ott tisztességtelen eljárásban lenne részük. Még a rossz embereket sem lehet így visszautasítani. A non-refoulement az a humanitárius jogok egyik ősjoga, és veszélyes lenne ezt felfüggeszteni. Ez egész egyszerűen a jogállamiságnak egy, egy bebetonozott eleme. Merci de... Köszönöm e válaszokat, és ezt a pontosítást az első kérdést illetően, és most Birgit Zippelnek adok szót. Köszönöm szépen. Az interoperabilitásra szeretnék eh, kérdezni, ugyanis nem hallottam elég erős kijelentéseket az arányosság és szükségesség elveiről. Számos kihívással egyetértek, amit ön is említett, de az, hogy egy európai interoperabilitást vezessünk be, én nem látom azt, hogy ez hogyan oldaná meg a problémákat. Először is az adatok minősége kapcsán, mert mindig gondok vannak, az adatokat nem lehet összehasonlítani, ezek nem olvashatóak bizonyos adatbázisokban, ez gond. Ezen kívül nincsen Európai Uniós szinten közös álláspont arról, hogy hogyan lehet azról dönteni, hogy melyik információ annyira fontos, hogy bekerüljön a rendszerbe, és melyik nem. King biztos azt mondta, hogy meg kell oldanunk ezeket a problémákat. Ez így van, de őszintén szólva, lehet, hogy önnek több információja van, mint önnek, viszont én nem látom azt, hogy ezeket a problémákat meg lehetne oldani. Másrésztről az interoperabilitás létrehozása költséggel, technikai változtatással jár, és nem is beszéltem még egy másik gondról, ez pedig az, hogy rossz az adatok minősége, ezeket nem lehet jól felhasználni, időbe eh, kerül az, amíg adatok bekerülnek a nemzeti adatbázisba, és ha be is kerülnek, azok nem kerülnek be az európai adatbázisokba. Tehát akkor mi az értelme az egész interoperabilitásnak, hogyha az egész dologban egy lemaradás van? Sokkal inkább ezeket a gondokat kéne megoldanunk, mielőtt még rátérnénk a második lépésre, nem tudom, hogy jó-e az, hogy az második lépést tesszük meg az első előtt. Engedje meg elnök azt, hogy két-három mondatot szóljak egy másik dologról. Nem vallások közötti harcról van szó, itt hatalmi harcról van szó. Azért van ez, mert a nyugati országok voltak azok, amelyek befolyásolták a muzulmán kultúrával rendelkező országokat. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy Irán jó úton halad, de az USA és az Egyesült Királyság voltak azok, akik beavatkoztak Iránban, és most katasztrofális a helyzet. Hasonló fejleményeket láthatunk Szíriában, Afganisztánban, Jemenben, az USA és Oroszország háborúzik, nem a muzulmán népessége van ott a gond. És egyébként is a menekültek nagy része, azok aránya, a menekültek nagy arányban menekül státuszt kaphatnak, ők tényleg menekülnek Szíriából és más területekről, tehát ne keverjük itt össze a dolgokat. Én teljes mértékben támogatom Oflaherty urat abban, hogy minden embernek jogai vannak. Akkor is, hogyha valaki terrorista vagy bűnöző, akkor sem lehet őket visszaküldeni egy olyan helyre, ahol megölhetik őket, bíróság elé kell állniuk és börtönbe kell kerülniük. De nem lehet az alapvető jogokat kiárusítani, és visszatérnék az interoperabilitás kérdésére is arra, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a meglévő kihívásokat megoldják. Köszönöm, most átadom a szót a technikai kérdések megválaszolására. Dans le monde et amelyek egyébként a globális kérdéshez is kapcsolódnak. Köszönöm Zippel asszonynak az interoperabilitásra vonatkozó kérdést. Mi magunk írásban már közzétettünk egy választ a nyári javaslatokra. Amit most a bizottság benyújtott, az egy finom hangolás ezt követően, tehát vannak olyan elemei, amelyeket még nem elemeztünk. De a részletes elemzésünkben, amelyről most csak eh, röviden tudok beszélni, mert valójában már ki lett adva és önök számára hozzáférhető, eh, a szükségszerűség és a eh, arányosság kérdésével foglalkozunk, ezért az interoperabilitás vonatkozásában egy rendszerre teszünk javaslatot, amely különböző szintű fontossági sorrendet állapít meg, és ezért is tettünk egy javaslatot arra, hogy a célhoz kötöttséget építsük be a rendszerhez, rendszerbe. Emellett az adatok minőségével kapcsolatban is vannak aggájaink, erről is beszéltünk, vannak hibák, erre van bizonyíték, hogy voltak hibák. A hibák nem csak emberéletekbe kerülhetnek, hanem valójában biztonsági problémákat is okozhatnak. Nyilván lehet foglalkozni ezekkel az aggodalmakkal, főleg, hogyha úgy gondolják, hogy a korábbi elemzéseinkben valamivel eh, nem foglalkoztunk eh, kellő mértékben néhány hónap múlva. Eh, visszatérhetünk erre. Köszönöm. Kölmel kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani az igazgató úrnak. Azt hiszem, hogy vitathatatlan, hogyha itt megállapítjuk, hogy természetesen minden embernek elidegeníthetetlen alapjogai vannak, akkor is, hogyha e személyek vétkesnek bizonyulnak. Ugyanakkor kapcsolódnék az, amit Geoffrey von Arnen már említett, azt hiszem, hogy különösen a terrorizmus területén, kérem ne értsék félre, nem egy elméleti megközelítésmódra van szükség, meg kell néznünk, hogy milyen konkrét problémákkal konfrontálódunk jelenleg az EU-ban, és magától értetődően a migráció az egyik fontos rész, rész szempont. Persze nem lehet egyenlőség jelet tenni a terrorizmus és a migráció között, illetve azt mondani, hogy a migráció terrorizmushoz fizet, vezet, természetesen nem. Azonban a terrorizmust befolyásolja azon személyek magas száma, akik hozzánk jöttek, és ö, bizonyosan még jönnek is a jövőben. És természetesen a jó integráció a legjobb intézkedés a terrorizmus ellen fellépni. De nagyon fontos lenne öntől azt hallani, hogy ugye mindennek van határa, végrehajthatósági határa, a polgárok csalódnának bennünk, ha egy elméleti modellt írnánk le. Az emberek azt mondhatják erre, hogy jól hangzik mindez, de valószerűtlen. Meg kell tehát vizsgálni, hogy mi az, ami egyáltalán végrehajtható, és hogyha az az érzésünk, hogy már a mennyiségi okok miatt bizonyos dolgok nem végrehajthatóak, akkor felmerül a kérdés, hogy esetlegesen egy vagy más helyen a jogszabályi rendelkezéseket ki kell igazítani. Hogyha szükséges, akkor bizonyos intézkedéseket foganatosítanunk kell, és szeretném öntől azt hallani, hogy hol vannak azok a területek, ahol valamit tenni tudunk, hogy jobb, fenntarthatóbb adatcserénk legyen, amely nem csupán a terrorizmus ellen véd minket nagy mértékben, hanem a bűnözés ellen is, és ezt globálisan használni kellene, nem csupán a migráció kapcsán. Ugyanakkor tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy az európai polgárok nagyon érzékenyek erre a témára, és világos válaszokat kell nekünk nek adni, és olyan intézkedéseket létrehozni, amelyek végrehajthatóak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Halljuk tehát a választ erre a kérdésre. De votre part, sous l'angle de la FRA. A FRA nézőpontjából erre a globális kérdésre mi a válasz? Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést vehet fel a kérdező az adatvédelem tekintetében, illetve az adatok megőrzése szempontjából szeretnék arra rámutatni, hogy részletes iránymutatást kapunk az Európai Bíróságtól, illetve az Európai Emberjogi Bíróságtól, és e, itt nagyon fontos segítséget nyújtanak abból a szempontból, mit kell tennünk. Emlékezni kell arra, hogy a bíróság nem zárta ki az adat fogyasztókhoz való férést, hanem egyfajta szabálykönyvet terjesztett elő, hogyan lehet jogosan hozzáférni az adatokhoz. Ami az integrációt illeti, én értem és elismerem azt a kérdést, hogy nagyon is fontos az integráció vannak bizonyos kérdések, amelyek ismételten előfordulnak. Az egyik az a lakhatás és az oktatási szegregáció. Hasonló az a helyzet a romákéhoz, és nincs igazából stratégia. Itt nem fektetünk be elegendő támogatást, elegendő módon nem adunk támogatást a a nyelvi képzésre, hogyha a migránsok nem tudnak egy adott nyelven beszélni, nem tudnak magánórákat megvezetni, magánnyelvórákat, akkor nincs esélyük arra, hogy munkát találjanak, vagy tanulhassanak. Ezt többször is láttuk a, a munkánk során. Ahogy mondtam, nagyon fontos szerintünk azt, hogy bevonjuk az embereket. Nem kell elméletileg lennünk, ez igaz. Tanulnunk kell abból, mi működik és mi nem és ami általában működik, az a helyi erőfeszítés a városok részéről, nem pedig olyan, amit a fővárosból irányítanak. A helyi közösségeket kell bevonni, le kell ülniük a migránsokkal, és közösen kell megtalálni a megoldást. Ez az, ami működik, és az ügynökség egyik fontos munkája az az, hogy azonosítsuk, illetve kicseréljük a tagállamok között ezeket az ígéretes stratégiákat. Nagyon köszönöm, igazgató úr, hogy lezárjuk ezt az első fordulót, és persze második forduló lesz még azok szemére, akik kérdéseket akarnak feltenni. Ez nem kínzás persze ez a pingpong eljárás, hanem egy nagyon rugalmas rendszer, amely minden kollégának lehetőséget ad a megszólalásra és arra, hogy választ kapjon a kérdésére. Most uh, Frunzulika úr következik egy percben aztán kérem a kollégákat, hogy tegyenek fel még kérdést, ha akarnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Mr. Director. Köszönöm szépen, uh, igazadó úr, hogy eljött. Védelmi uniót szeretnénk létrehozni az Európai Unió tagállamaival. Nem tudjuk még azt, hogy hogyan fogjuk kialakítani ezt az Európai Védelmi Uniót. Igazából mi szeretnénk erősíteni a biztonságot az állampolgáraink érdekében, főként az elmúlt évek kihívásait szem előtt tartva. És itt van az önnek intézett kérdésem. A 2014-es Európai Parlamenti jelentés után mi bizonyos feladatokat adtunk önöknek, és eh, önök válaszokkal is szolgáltak. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a kommunikáció elnőzések között, ami fontos olyan szempontból, hogy szembe lehessen nézni a terrorista eh, fenyegetettséggel, és hogyan lehet az állampolgáraink, illetve a migránsok emberi jogait figyelembe venni. Egyfajta közös jogszabályozásra, vagy közös szabályokra lenne szükség a kommunikáció általános felületét illetően. Bizonyos tagállamok már létrehajtott, végrehajtottak új jogszabályokat, mások pedig nem. Egyre nehezebb lesz a tagállamok álláspontját így átlátni. Nagyon köszönöm, kolléga. And thank you for the question, Mr. Frunzulita. Köszönöm szépen, Frunzulika úr. Az Alapvető Jogok Ügynöksége az Európai Parlament kérésére egy jelentést készített az emberi jogok, illetve a megfigyelés témájában. Két eh, része volt ennek, két évvel ezelőtt jött az első rész, és néhány hete a második rész ez a jelentés kapcsán. Számos kérdéskört azonosítottunk, amelyek érdekesek lehetnek. Például azt láttuk, hogy az EU tagállamokban vannak olyan jogszabályok, amelyek a célzott megfigyelésre vonatkoznak, de a nem célzott megfigyelésre vonatkozóan nincs ilyen. Már korábban mondtam, hogyha az emberi jogokat korlátozzuk, akkor félre kell venni az aranyosságot, de hogyha nincsenek megfelelő szabályok, akkor nem tudjuk a, a jogosságot garantálni. Ezen kívül a, fel, a tagállami felületi szervek minősége is nagyon fontos. Vannak jó gyakorlatok, amelyekből lehetne tanulni, például a kapacitások, hozzáférés, erőforrások tekintetében. Végezetül pedig ehhez kötődik a, a fegyelethez a jogorvoslat. A tagállamokban kevéssé ismertes az, hogy a jogtalan megfigyeléssel szemben jogorvoslattal lehet élni. Miért foglalkoztunk azzal? Azért, mert az Európai Parlament ezt felvetette, foglalkoztunk EU és tagállami kompetenciákkal, az alapvető jogok ügynöksége viszont ezzel a témakörrel nem fog tovább foglalkozni, mint amit eddig tettünk. Köszönöm, igazgató úr. Én magam is, mielőtt tovább megyünk a kérdésekkel, szeretnék visszatérni egy dologra, az interoperabilitással kapcsolatban elég sokan beszéltek már erről, vagy közvetlenül, vagy közvetve ez a bizottságnak egy olyan javaslata, amely az Európai Parlament előtt van, és amely a FRA munkáját visszhangozza, ha úgy tetszik, és módszeresen, pedagógus jelleggel lehet feltenni azt a kérdést önnek most, igazgató úr, hogy mik igazán azok az aggasztó vagy aggályos pontok, amelyek itt jelentkeznek, és amelyeket már megvizsgálta az önügynöksége. Ez fontos az egyensúlyi helyzet megtalálásához, illetve ahhoz, hogy azonosítsuk a problémáit ennek a dokumentumnak adott esetben, és eh, eh, tudni kell, hogy mi a véleménye például az alapvető jogi ügynökségnek erről. Eh, ez a kérdés már elhangzott, hanem is ebben a formában, e, de jó lenne, hogyha e, mégis összeszedetten e, tudnánk erről az önök véleményét, mert ott van az asztalunkon ez az anyag, hamarosan dönteni kell, és ilyen jellegű kérdések el hangzottak. Most én saját magamnak nem, undi, nem indítottam el az órát, lehet, hogy túlléptem a, az időt, de talán erre a kérdésre is válaszolhatna, igazgató úr. Thank you, Madam President. The, um... Uh, Köszönöm, uh, elnök uh, asszony. A bizottság elemzését mi is csak december végén kaptuk meg, tehát egy nagyon előzetes benyomásról tudok csak beszámolni, és nagyon nem alaposról. Két dolgot azonosítottunk, nem is hívnám őket még aggodalomnak, hanem egyszerűen csak ébernek kell lennünk ezeken a területeken. Az első az, hogy a magas szintű munkacsoport által nem vizsgált részei a szövegnek, én kettőjéről tudok, a többsége, a több a többes azonosítás, a többes azonosság azonosító eszköz vagy lehetőség, illetve az azonosítása a harmadik országból származó személyeknek eh, közrend közvédelmi eh, szempontból. Ezeket a kérdéseket nem vizsgálták meg eddig, tehát itt az éberség mindenképpen eh, el kell. Továbbra is vizsgáljuk ezért még nincs végleges véleményünk eh, azzal kapcsolatban, hogy egyes korábbi ajánlásainkat figyelembe vették, másokat kevésbé. Például a hatékony jogorvoslat a hibák esetén, és mi beszéltünk arról, hogy voltak hibák, és lehetségesek a hibák, és szükséges a jogorvoslat ezeken a területeken. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt eh, jobban ki lehetne hangsúlyozni az anyagban, és arra is javaslatot tettünk, hogy különösen a gyerekek esetében eh, jobban figyeljünk eh, oda. Például a gyerekek adatainak a megtartásánál olyan problémákkal szembesülünk, amely felnőtteknél nem jelentkezik. Tehát, hogyha illegálisan jött át a gyerek a szülője kíséretében, akkor nem tudom, miért kell a gyereket, a mondjuk a hat hónapos csecsemőt örökre egy adatbázisba felvenni, emiatt, hogy a szülei őt áthozták és a mi előzetes véleményünk ezzel kapcsolatban az, hogy lehetne jobban azonosítani az ilyen jellegű problémákat, és aztán kezelni. jobban tiszteletben lehetne tartani a szükségesség és az arányosság elvét, különös tekintettel a kaszkád rendszerre az interoperabilitási keretetben. Tehát az eurodakot csak akkor lehet igénybe venni, hogyha más rendszerekben nem található meg az információ. Tehát egy fokozatosság a hozzáférésben. Minél érzékenyebb az interoperabilitás területe, azt inkább ilyen fokozatossággal lehetne elképzelni a különböző adatbázisokhoz való hozzáférés. Nyilvánvalóan eh, ennél alaposabb elemzést fogunk majd kiadni, ha lesz elég időnk átvizsgálni az anyagot. Köszönöm eh, igazgató úr, hogy eh, felvillantotta azt a munkát, amit végeznek. Ezt nyilván mindannyian feljegyeztük, és valóban meg kell találni azt az egyensúlyi helyzetet az eszközök között, mert szükségünk van eszközökre a terrorizmus elleni eh, harcban. Az egyik dolog, amiről ön is utalt, a többszörös személyi azonosságok kérdése. Az el, a legutóbbi merényletnél is az derült ki Franciaországban, hogy mennyire könnyű többszörös személyazonosságot kialakítani, e, ebből a szempontból kellene a rendszereinket felülvizsgálni, e, hogy jobban meg tudjuk védeni ezzel a jelenséggel szemben az európai polgárokat. Milán Svernek adom meg most a szót, ő kérdezhet, tessék. Köszönöm, elnök asszony. és köszönjük a tanulmány ismertetését. Tudja követni a fordítást? Nos, egy kérdésem van. Tisztában vagyok az ön munkájával, az önök ügynökségének munkájával Bécsben. Nagyon sok mindent tettek az emberi jogok védelme érdekében. Egy dolgot azért megosztanék önökkel, nem vagyok benne biztos, hogy ez most így ebben a formában százszerzelékosan igaz, de ha jól értem, akkor az önök ügynöksége ugye az alapvető emberi jogokkal foglalkozik. Mégis, amikor a jelentését olvasom, akkor gyakran látom azt, hogy az alapvető jogok helyett önök inkább a második, harmadik generációs jogokkal foglalkoznak, eh, kulturális jogokkal, kulturális kisebbségek jogaival, LGBTI jogokkal. A volt kommunista országokban komoly probléma az, hogy korábbi jogsértéseket nem javítottak ki, tehát eh, lefoglaltak magántulajdont és nem adták eh, vissza. 25 év után sem. Én magam is kapok olyan telefonhívásokat, amelyek arról szólnak, hogy lefoglalták 1945-ben a tulajdont, és még azóta se kapták vissza. E, vagy a tisztességes eljáráshoz való jog számos e, országban e, problémás. Tehát én inkább azt szeretném, hogyha önök valóban az alapvető jogokkal foglalkoznának, tehát ezekkel a jogokkal. Köszönjük ezt a kérdést, igazgató úr. Köszönöm, hálás vagyok ezért a kérdésért, mert így legalább tisztázhatom azt, hogy az ügynökségünk hogyan dolgozik. Mindig is koncentrálunk a legsérülékenyebb csoportokra, ugyanakkor az emberi jogokkal is foglalkozunk az általános közönség kapcsán az alapvető jogokkal ilyen szempontból foglalkozunk. Továbbra is szeretnénk a legszélsőségesebb helyzetben lévőkkel foglalkozni, de viszont fel kell ismerni azt, hogy az emberi jogok rólunk is szólnak, szólni, szólni kell az idősek, a fogyatékossággal élők emberi jogairól, illetve a gyerekek emberi jogairól is és egyre inkább erre koncentrálunk. És pontosan ezért foglalkozunk a szociális-gazdasági jogokkal, a szociális jogok pillérének kapcsán is. Korlátozott az, hogy mit tehetünk, ezt bizonyos előírások korlátozzák. Létezik a több éves keret, amelynek kapcsán meghatározzuk azt, amit fogunk tenni, és ez alakítja a tevékenységünket. Hogyha a több éves keretben nincsen benne egy téma, akkor nem tudunk azzal foglalkozni. Az is korlátozza a munkánkat, hogy saját kezdeményezésből nem tudunk a rendőri bíró együttműködés területén intézkedést vagy tenni, vagy munkálkodni. Az ügynökség szeretné, hogyha az ilyenfajta korlátozás megszűnne a szabályzatunkban. Reméljük a parlament ezt támogatja, és így majd sokkal szélesebb körbe foglalkozhatunk a társadalmunkat érintő emberi jogi kérdésekkel. Euh, Köszönöm, igazgató úr. Köszönöm ezeket a válaszokat, ezeket az útirányokat, amelyeket ön felvázolt Milán kollégán kérdésére. Zárásként újra megadom a szót Geoffrey van Oldennek, ő ezt kérte ugyanis. Madam Chairman, um, Mr. Flaherty, uh, uh, Flaherty úr, úgy tűnik, hogy ön a kisebbségek jogainak védelmezőjeként látja magát. Én azt gondolom, hogy a prioritásunk a teljes népesség emberi jogai kell, hogy legyenek. A vita, illetve a válaszok, amelyeket önöktől kaptunk, azok a jelenlegi jogszabályokra reflektálnak, illetve azok, azok értelmezésére. Míg szerintem a mi bizottságunknak az lenne a feladata, hogy javaslatokat tegyen a jogszabályok megváltoztatására. Egyébként nincs értelme egy ilyen bizottságnak. Ön el tud-e ismerni bármilyen okot arra, hogy finom hangoljuk az emberi jogi jogszabályokat, illetve jogi keretet a terrorista veszély részleteire tekintettel. Köszönöm, elnök asszony. Általában mindig negatív dolog szokott következni akkor, amikor az ember úgy vezeti be a mondani valóját, hogy a legnagyobb tisztelettel. De a legnagyobb tisztelettel azt mondom, hogy én már többször mondtam azt, hogy az Európai Unió területén élő összes embernek az emberi jogait próbáljuk védeni. Én egy korábbi kérdésre reagálva szűkítettem ezt, de valóban a teljes népesség emberi jogaival kell foglalkoznunk. Ugyanakkor a munkánk integritásának bizonyítéka az az, hogy hogyha külön odafigyelünk a leg inkább szükséget szenvedőkre, a legmarginalizáltabbakra. Ezért is foglalkozunk annyit a romákkal például, illetve az elveszett gyerekekkel, és így lehetne sorolni még azokat a területeket, amelyekre külön odafigyelünk. Nos, a mandátuma nem terjed ki a franak arra, hogy meg kell változtatni az emberi jogi, jogi keretet. Egy személyes véleményem van. Az Egyesült Királyság eh, vezetésével, illetve komoly szerepével épült fel Eh, ez az emberi jogi keret Európában, amelyre büszkék lehetünk. Eh, meg kell védeni a, eh, a tabloid sajtótól ezt, meg kell vizsgálni, hogy valóban hogyan működik, és én azt gondolom, hogy azt fogjuk látni, ha jól megvizsgáljuk, hogy ez működik, és büszkék lehetünk rá, és nekünk továbbra is hálásaknak kell lennünk Winston Churchillnek, illetve egyéb brit politikusoknak, akik ennek a rendszernek a felépítésében részt vettek. La réponse de, la réponse de, du berger à la Euh, Ez egy kicsit furcsa válasz volt, azért azt meg kell hagyni. De köszönjük az elemzést, illetve azokat a javaslatokat, amelyeket tett, illetve amelyek irányába egy-egy lépést tettünk, és köszönjük, hogy eljött, és ez általában is jellemző önre, hogy szívesen kommunikál a parlamenti bizottságokkal, itt adott esetben ezzel a külön bizottsággal. E, köszönjük, e, hogy ez a, elfogadta ezt a pingpong rendszert, ami egyszerre sportos, e, és mégis kedvez a kollégáknak, mert azonnal megkapják a választ a feltett kérdésre. Még egyszer köszönjük. Amennyiben gondolja, akkor maradhat természetesen.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 Eh bien, merci, merci. Nous sommes heureux d'accueillir. Köszönöm. Örülünk, hogy itt van az ombudsman úr. Jacques Toubonnak a jelenlegi címét eh, ismertettem most. Kedves Jacques, eh, itt van eh, a második része, elérkezett a második része ennek a mai ülésünknek. Minéral Vasseur. Mais c'est ça. Non, non, je prie que... Ah. Spritzwasser. Donc d'accueillir uh, Jacques Toubon. Tehát euh, üdvözöljük itt Jacques Toubont, aki ma a Franciaországban ombudsman, és euh, köszönjük, hogy eljött, és 2018 elején elmondja, hogy mit gondol ezekről a dolgokról. Egyébként Franciaországban ő gyakran szerepel a sajtóban, a címlapon is, Eh, Jacques Toubon egy nagyon ismert politikai személyiség Franciaországban, bár szerénysége nyilván megtiltja, hogy erről beszéljen, elmondom tehát én, hogy eh, egyszerre eh, csinált parlamenti és, és politikai karriert, ehm, a francia nemzetgyűlésnek volt a képviselője egy időben, de koptatta az itteni padokat is, 2004 és 2009 között volt európai parlamenti képviselő. A kollégák egy része talán még emlékszik önre azokból az időkből és végül, de nem utolsó sorban olyan nagy presztízsű pozíciókat is betöltött, mint például kulturális és kulturális miniszter, aki a frankofóniáért is felelős, tehát a francia nyelv örökségéért, nyilván ezek eh, megint csak érintenek bennünket, mert mi magunk is itt állandóan harcolunk a többnyelvűségért, és egyébként eh, igazságügyminiszter is volt, 95-től eh, 97-ig, ami még közelebb hozza önt a terrorizmus elleni harchoz, és aztán 2014-ben az akkori francia elnök javaslatára választotta meg a francia nemzetgyűlés önt ombudsmannak, és e, tehát a, a nemzetgyűlés mindkét háza, az alsóház is és a szenátus is. Hat éves megbizatásról van szó, 2014. júniusában kezdődött a megbizatása tehát a félidőt már letudta, ez egy független pozíció a francia alkotmány szerint, védi a franciákat a közigazgatással szemben, illetve odafigyel a jogérvényesülésre, a jogok előmozdítására, például a gyermekek jogaira, amiről itt több vonatkozásban is szó volt, a diszkrimináció elleni harc és az önterülete, és itt elsősorban természetesen a biztonsági tevékenységek jogi vonatkozásairól van szó. A terrorista ellenes politika Franciaországban egy vitatott kérdés, és ott Jacques Toubon megtalálta valódi ényét, és teljes függetlenséggel, nagy szabadsággal szólal fel nagy éberséget tanúsítva ezekben a, ezeken a területeken, hogy megvédje az egyént a különböző túlkapások lehetőségétől, vagy jogsértésektől, és például a titkos szolgálati adatgyűjtéssel kapcsolatban, vagy a szükségállapottal kapcsolatban adott ki anyagokat a francia ombudsman, de ugyanígy foglalkozott a menedékjoggal is. Ezek mind olyan területek, amelyek kapcsolódnak a terrorizmus elleni harchoz, és ráadásul nagyon aktuális témák Franciaországban is, és Európában is. Nagyon örülünk tehát, hogy itt van Jacques Toubon, és francia ombudsmanként eh, meg tud nyilvánulni a terrorizmus elleni harc eh, emberi jogi vonatkozásairól. Ez egy különleges bizottság, mint ön is tudja, egy speciális eh, bizottság. Nagyon érdekel bennünket az, hogy önnek mi a megközelítése ehhez a témához, illetve hogy azt szeretném először kérdezni, hogy ezt a pingpong módszert ön is elfogadja ezt az elvet, tehát hogy kap egy kérdést és rögtön válaszolni kell, ez azt gondolom, hogy gazdagabbá tenné a vitánkat. Kedves ombudsman úr, akkor most megadom önnek a szót, vagy átadom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, mindenkinek először is boldog új évet szeretnék kívánni. Egy nagyon fontos év áll előttünk, különösen az Európai Unió előtt, de azt gondolom, hogy az Európai Parlament előtt is. Tehát boldog új évet és jó munkát! Köszönöm, elnök asszony, hogy elhívtak ide engem, és remélem, hogy hozzájárulhatok a bizottság munkájához a 2017-es év fontos volt ebben a házban is, és az Európai Unióban is, különösen a parlamentben ezen a területen, mert önök egyrészt elfogadták a márciusban az híres irányelvet, e, és életre hívták a, ezt a különbizottságot is, és tudatában vagyok annak, hogy e, meg szeretnék ismerni a francia ombudsman véleményét is. E, nyilván azért, mert Franciaország, ahogy azt ön is mondta, a szörnyű terrortámadások után úgy gondolta, hogy bizonyos új törvényeket, jogszabályi keretet, eh, egy kicsit más jogi megközelítést kell alkalmaznia eh, sok más országtól eltérően, és én annak is tudatában vagyok, hogy ön az emberek jogai, a, bocsánat, a gyermekek jogaival foglalkozó intergrupnak is, a társelnöke Kinicsi asszonyjal, e, ami megint csak az én asztalom Franciaországban, és azt remélem, hogy e, az Európai Unióban az ügynökség, az alapjogi ügynökség, a bizottság, a parlament, és úgy általában véve mindenki, aki az Európai Unió politikáját alakítja, egyre inkább fontosnak fogja tartani ezt, mert a tagállamok is aláírói a gyermekek jogairól szóló hát egyezménynek, és nem gyanúsíthatók meg a tagállamok azzal, hogy túlzásba vinnék ezt a jogvédelmet, a gyermekek jogainak jogvédelmét. Van a Linok nevű Európai Hálózat Egyesület, az Európa tanácson belül, amelynek ugye több tagja van, mint az Európai Unióbannak, és ahol a francia ombudsman is képviselteti magát, és ahol együttműködést folytatnak az államok, amennyiben erről akarnak tudni, ezzel kapcsolatban is tudok önöknek információkat eh, biztosítani. Külön örülök annak, hogy régi kollégákat látok önök között, és örülök, hogy most délután eh, ezekről a témákról fogok tudni beszélni. Eh, mi történt Franciaországban 2015 óta? ami egyébként érinti az európai helyzetet is, sőt, akár a globális helyzetet is. Nagyon sok terrormerénylet történt, terrorcselekmény történt köztük, igen súlyosak is. Erre válaszként bevezették a szükségállapotot, illetve további terrorellenes törvényeket hoztak. Majd véget ért november 1-én a rendkívüli állapot, és most a szokásos jog érvényesül a biztonsági területeken is. Ezzel kapcsolatban nyilván akad feladata az ombudsmannak is, hogy megfogalmazza az ajánlásait, hiszen a mi feladatunk az, hogy megvédjük és előmozdítsuk az alapvető jogokat, illetve eh, megvizsgáljuk azt, hogy a terrorista ellenes intézkedések milyen kihatással lehetnek az emberek jogaira, szabadságára. És ez megint csak egy olyan téma, amelyekkel, amelyel az Önök Bizottsága foglalkozik, és az imént hallottuk O'Flaherty urat az ügynökség részéről, aki beszélt a diszkriminációról, és arról, hogy ez ellen fel kell lépni. Itt most a migránsok elleni diszkriminációra gondolok, és beszéltünk, beszéltek önök arról is, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a jogvédelem, a szabadság megvédése és a biztonsági érdekek között. Nos, mi is történt Franciaországban 2015 óta a terrorizmus elleni harc területén, és akkor most röviden összefoglalom a terrorizmus, és különösen a modernkori terrorizmus, amelyet egy konkrét szervezet folytat, egy ideológia, barbár ideológia nevében kihívások elé állítja a demokratikus országokat. E, az elveiket, e, az értékeiket, a jogállamiságot kell e, megvédeni, valamint az emberi jogokat. Ezek olyan eszközök, amelyeket én is és önök is védelmezni hivatottak vagyunk, mert enélkül nem tudna működni az Európai Unió sem. Ott van ugye az Európai Unióban az alapvető jogok kartája, meg kell védeni az alapvető jogainkat, vannak alkotmányos közös elveink minden egyes tagállamban, és ebből áll össze egyes tagállamaik, minden egyes tagállamunk jogállamisága, En Franciaországban is ez a helyzet. Offlerti igazgató azt is kimondta, hogy a, az állam elsődleges feladata az, hogy a biztonságot biztosítsa. E, és itt említette az élethez való jogot, ahhoz jogunk van, hogy ne öljenek meg bennünket, ne e, sérüljünk fizikai e, valóságunkban. Ez az állam feladata, hogy megvédjen bennünket a jogállamnak ez a feladata, és ezért hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesnek mutatkoznak. Vannak ugyanis olyan eszközök, amelyekkel hatékonyabban lehet fellépni a terrorista fenyegetéssel szemben de ezek az intézkedések, amelyek legitimek, konfliktusba kerülhetnek más jogokkal és szabadságjogokkal, Látjuk például az új titkosszolgálati lehetőségeket, megfigyelési lehetőségeket, az adatgyűjtésnek a különböző eh, újabb, eh, újabb módozatait, illetve a különböző adatbázisokat, például a PNR, vagy eh, a büntetőjogi intézkedések, új büntetőjogi tényállások létrehozása, illetve prevenció, prevenciós intézkedések, amelyek önmagukban jobban is restriktívek lehetnek, vagy akár szabadságelvonóak, és amelyeket adott esetben a közigazgatósági hatósághoz, nem pedig a bíróság eh, a radikalizáció elleni fellépés jegyében. Eh, további jogosítványokat kapnak a biztonsági erők, beleértve a fegyveres erőket is. Eh, például Franciaországban, Franciaországban nem volt közrendfenntartási feladata hagyományosan a hadseregnek, ez a civil szervezetekre, civil szervezetekre tartozott. Most azonban őrködnek, őrjáratoznak a katonák is, e, és védik a közlekedési csomópontokat, a határokat, Emellett eh, szólni kell a tagállamok közti együttműködésről is, amely megint csak eh, adott esetben a szuverenitás korlátozását is eh, felvetheti, hogy az együttműködés hatékony legyen. Tehát ezek legitim dolgok, fel kell tenni azonban olyan kérdéseket is, amelyeket én is most már két éve, két és fél éve egyre többször fel kell, hogy tegyek, és nem csak a rendkívüli állapotra való tekintettel, amelyet 2015. novemberében hirdettek ki Franciaországban, hiszen a közelmúltban volt az első nagyobb merénylet, a Charlie Hebdo merénylet harmadik évfordulója, január 7-én egész pontosan 2015-ben, és ahogy elnök asszony is emlékeztetett rá, a 2015. júliusi titkos szolgálati törvény Franciaországban e, változásokat hozott, és emiatt vetődnek fel kérdések, hogy szükségesek-e ezek az intézkedések, vagyis az, hogy az intézkedések azok további értéket jelentenek-e, vagy pedig mindössze politikai eh, eh, cselekvések. Eh, felmerül a kérdés, hogy ezek valóban hatékonyak-e ezek az új intézkedések, illetve az is, amiről Flyert úr is beszélt, hogy eh, meg kell hajolnunk a szabadságunkat ért támadás előtt, ami egyébként a célja a, a terroristáknak, hogy meggyengítsék a mi demokráciánkat, tehát lehet-e restriktívebb a, a mi eh, hozzáállásunk, vagy adott esetben a legjobb válasz az az, hogy azzal válaszolunk a barbárságra, hogy féltékenyen megőrizzük a szabadságunkat bátorsággal, és a már rendelkezésre álló eszközökkel, a szabadság eszközeivel, illetve az emberi jogi eszközökkel lépünk fel a barbársággal szemben. A francia államtanács elnöke Laurent Fabius mondta, hogy a hatékonyság eh, eh, nevében feláldozni a szabadságot, az a terroristák kezére játszik. Tehát a terrorizmus elleni harcot eh, egyszerre kell folytatni eh, nemzeti szinten és európai szinten, miközben a szabadságokat megőrizzük, az emberi jogokat megőrizzük, és a jogállamiságot fenntartjuk. Ez mindenkinek egyébként a feladata. A terrorizmusról szóló irányelv 23. cikke is ezt mondja ki, nevezetesen azt, hogy az irányelv intézkedéseit úgy kell megvalósítani, hogy érvényesüljenek az alapvető emberi jogok. Ez a 2017-es márciusi irányelvben így a 23-as cikkben le van írva. E, Franciaország azonban a közvélemény nyomására is, illetve az események hatására is. Én ugyanúgy, mint örök, el kell, hogy mondjam, hogy félünk, mindenki fél a merényletek után, nyilván ez a félelem fokozott volt, és mindenki feltette a kérdést, hogy hogyan lehet e, megakadályozni, hogy ez újra megtörténjen. A szolgálatok pedig azt mondják, hogy e, nagyon magas szintű a fenyegetettség még most is, tehát az érzelmek és a közvélemény hatására terrorellenes intézkedéseket hoztak az államok, amelyek egyre restriktívebbek, és itt el kell mondani, hogy az összes országra jellemző ez, nyilván Franciaországra is, eh, de megvizsgálhatja mindenki a saját országát is, Dániát, Belgiumot, eh, Spanyolországot, Olaszországot, Hollandiát, mindenhol hoztak ilyen egyre korlátozóbb jogszabályokat, mégpedig igazi, mélyreható vita nélkül. Eh, a társadalom forrongása az biztonsági irányba tolta el a válaszadást, tehát fontosabbnak tartják a biztonság garantálását, mint a jogok védelmét. E, és ezért kapott e, ezért kaptak ezek az intézkedések ilyen nagy támogatottságot és egyfajta licitálás kezdődik a, a, a politikában is. A július 3-ai 2016-os törvények is ebbe az irányba mentek el Franciaországban. Ez egy olyan törvény volt, amely azt mondta, hogy le lehet tartóztatni valakit mindenfajta különösebb előzetes engedmény nélkül. És aztán az egyetlen vita arról szólt, hogy négy vagy öt órára lehessen bevinni az az adott személyt, és nem arról, hogy lehessen -e ilyet egyáltalán csinálni. E, ugye korábban ugye szocialista többség volt, és jobboldali e, e, kisebbség, és mégsem arról, magáról az elvről szólt a vita. E, akik ellenezték ezt az intézkedést, e, azok e, legfeljebb azon vitatkoztak, hogy milyen erőteljes legyen. E, hogyha nem fogadjuk el ezt a törvényt, akkor önöknek mi a felelőssége, mondták a ritka ellenzőknek, hogy ön, ön felelősnek érezze fogja magát, hogyha bekövetkezik egy terrormerénylet, azért, mert nem tudtunk valakit négy órára vagy öt órára bevinni. És vállalják-e a felelősséget a franciák előtt ezért? És ez volt a, a non plus ultra érv, egy, ugye egy demokratikus rendszerben újra kell választani a mindenki azt szeretné, hogy újra válasszák. És egy olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy nagyon nehéz ellentétes véleményt nem csak kimondani, hanem megértetni is, mert a fő gondolat az, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megvédjük magunkat, és ebből a szempontból nem túl jelentősek a szabadságjogok, stb. Tehát a cél az, hogy megakadályozzuk a terrortámadást, ha pedig megkövetkezik, akkor keményen megbüntessük az elkövetőket. Tehát ez látszott Franciaországban, és ebben a szellemiségben találta magát az ország, ebben az érzelmi állapotban találta magát az ország november 13-a után, a Bataclan után, a francia elnök törvényi felhatalmazással élve 14-ére viradó éjszaka tehát eh, rögtön a merénylet után, eh, ugye amely november 13-án este 10-11 eh, órakor következett be. A következő, ugyanazon éjszaka a francia elnök rendkívüli állapotot vezetett be, és ezzel átlépett mindenképpen egy határt, más országokban ez így ebben a formában nem következett be. Ez a ez a rendkívüli állapot aztán ötször meg lett hosszabbítva, egészen tavaly október 31-ig. Tehát a rendkívüli állapot majdnem két évig tartott, miközben ugye a rendkívüli állapot az, ahogy a neve is mutatja, egy különleges állapot, és éppen ezért ideiglenes állapot kell, hogy legyen. És ez alatt az idő alatt alkalmazták az európai az Európai Emberi Jogi Egyezmény 15. cikkét, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos jogoktól eltekintsenek, jogok érvényesítésétől eltekintsenek, és ezt kommunikálták is. Ez azonban november 1 -e óta már nem így van. A, az európai bíróság, illetve az emberi, Európai Emberi Jogi Bíróság összes döntését onnantól kezdve végre kell hajtani, illetve az egyezményt be kell tartani. Ami jellemző, hogy a, ebben a szövegben, amelyet ilyen e, körülmények közt fogadtak el, szó sem esett arról, hogy megvizsgálják azt, hogy megfelele a francia alkotmánynak, mielőtt az elnök aláírja. Ugye a francia alkotmány szerint 60 szenátor vagy képviselő fordulhat az alkotmányos tanácshoz, hogy megnézze, hogy megfelele ez a jogkorlátozás az alkotmányos elveknek. Most zárójelben megjegyzem, hogy jelenleg ezeknek az rendelkezéseknek az alkotmányosságát eh, hónapról hónapra eh, vizsgálják eh, egy bizonyos eljárásrend alapján, az előzetes alkotmányossági vizsgálat alapján, francia alkotmányos tételez, amennyiben egy bíróság előtt valami jogvita van, akkor azt le lehet állítani, és egy ilyen előzetes kérdést intéz, intézni az államtanácshoz, eh, a francia alkotmánybírósághoz, eh, és eh, megkérdezni tőlük, hogy a, az adott jogszabály az megfelelő-e illetve alkotmányos-e. Hét esetben mondta ki az alkotmánytanács, hogy a törvény bizonyos rendelkezései nem felelnek meg az alkotmánynak. Ez a rendkívüli állapot, erről többet nem akarok most részletesen mondani. Egyébként ilyen az alkotmányban, e, igazándiból korábban nem is e, szerepelt ennek a rendelkezései, pontos rendelkezései. E, próbálta a kormány ezt rendezni, de nem sikerült, mert volt egy kísérlet arra, hogy alkotmányosítsák úgymond a rendkívüli állapotot, illetve próbálták a kettős állampolgárok francia állampolgárságának elvételét jogszerűvé tenni, ami egy nagyon komoly elv megsértése, nem sikerült, egy egyszerű 1955-ös törvény alapján eh, lehet kihirdetve a rendkívüli állapot. Egy 1955-ös törvény nyilván az algériai események idején eh, született, az algériai háború idején, és azt idézték fel, arra hivatkozva vezették be ezt az állapotot, mert az alkotmányban ilyesmi eh, nem volt. A, a közigazgatási szervek hozhatnak olyan döntéseket a rendkívüli állapot idején, amelyet általában csak egy bíró hozhat. Itt most egy prefektus, tehát az állam megyei képviselője rendelhet el házkutatást, vagy házi őrizetet, vagy záradhat be egy imahelyet, vagy rendelhet el személyazonosságvizsgálatokat, ilyesmiről van tehát szó. Ezek azok a rendkívüli intézkedések, amelyeket a közigazgatási hatóságok elrendelhettek bírói ellenőrzés nélkül. Ez az intézkedés az ideiglenesnek lett szánva, és valóban a 68-as alkotmánycikk érdekében, értelmében, amelynek egyébként megfelelői minden alkotmányban vannak, ez nem volt fenntartható, az egyéni szabadságjogokat, ugyanis azok érvényesülését egy bíróság eh, kell, hogy ellenőrizze, eh, és csak bírói eh, felügyelettel lehet megvonni ilyen jogokat, nem pedig közigazgatási határozattal. De ez a rendkívüli állapot valóban olyan rendelkezéseket is jelentett, eh, amelyek azóta átmentek a közjogba, a, a normál jogba, és azóta is életben maradtak. Tehát a korábbi rendkívüli intézkedések azok úgymond normalizálva lettek, tehát az intézkedések egy része továbbra is fennmaradt, noha nincs rendkívüli állapot, és most eh, merül fel a kérdés, hogy a 15. Eh, az emberi jogi eh, egyezmény 15. cikkében garantált jogok teljes érvényesülése az milyen formában valósul meg. Nem akarok most itt nagyon részletekbe menni. Mit tettünk mi? Mi folyamatosan elmagyaráztuk, hogy mit gondolunk erről a helyzetről, és ahogy ön is, ahogy az előbb mondtam, szembe kellett mennünk a közvéleménnyel, illetve a politikai osztályjal, annak többségével. Folyamatosan olyan álláspontra helyezkedtünk, hogy a legitim biztonsági intézkedéseket egyensúlyba kell hozni a jogok érvényesülésével, eh, garantálásával. Tehát eh, nem szabad átvinni az egyensúlyt a biztonsági oldalra, a szabadsági jogok rovására. Ahogy azt már mondtam, eh, amikor a véget ért a szükségállapot, és életbe lépett egy új biztonsági törvény, akkor a kormány egy döntést hozott, mégpedig egy olyan döntést, amely kiterjeszti a biztonság eh, eh, szerepét, eh, annak ad e-, e-, elsőbséget a jogok érvényesülésének rovására. Mi a szükségállapot a következményét elszenvedőkkel is kapcsolatba kerültünk, panaszokat kaptunk tőlük, és eh, próbáltuk kezelni azoknak az embereknek az ügyét, akik elszenvedték a házkutatásokat, a eh, különböző kiárási tilalmakat. a, emellett oda kellett, hogy figyeljünk arra, hogy eh, a rendvédelmi szervek megfelelően betartják-e a szakma szabályait, akkor, amikor házkutatást hajtanak végre például. Két módszert alkalmaztunk, egyrészt ajánlásokat tettünk az intézkedések végrehajtásával kapcsolatban, tehát azzal kapcsolatban, hogy mi történjen akkor, amikor a házkutatás például gyerek jelenlétében zajlik, milyen további intézkedések eh, eh, szükségesek, illetve milyen óvintézkedések. Eh, ajánlásokat tettünk arra tehát, hogy hogyan folyjon le egy eh, ilyen igazoltatás, vagy eh, milyen módon vegyék fel a jegyzőkönyvet eh, a házkutatások során, és adott esetben a kártalanítás ügyében is ajánlásokat kellett tenni, mert kár következhet be egy házkutatás során, és a mi hatásunkra lett pozitívabb a hozzáállás, és lett könnyebb a kártalanítása a kárt elszenvedett személynek, hiszen korábban csak komoly hiba esetén járt kártérítés, ami nagyon nehéz volt bizonyítani. Emellett a kiárási tilalommal kapcsolatban is tettünk ajánlásokat, ugye normálisan egy bíró teheti ezt meg, hogy valakit házi őrizetbe helyez, és például azt, hogy egy, há, egy házi őrizetbe helyezett fiatal az járhasson továbbra is gimnáziumba. Egyébként 2015 novembere után rövid idő alatt hozták meg az intézkedések, illetve az ilyen határozatok háromnegyedét. Tavaly júniusban hoztunk együtt egy döntést, eh, amely önöket is érdekelheti, és esetleg tanulmányozni akarhatják, eh, azzal kapcsolatban, hogy a terrorizmus áldozatai milyen kártérítésben eh, részesüljenek tudom, hogy vannak önök közt is olyanok, akiket ez a kérdés komolyan foglalkoztat. Itt egy sor olyan intézkedésről van szó, amelyeknek célja az, hogy eh, kártérítésben eh, részesítsük ezeket a személyeket, illetve foglalkozni kellett a járulékos károkkal is, a szükségállapot eh, járulékos kárjaival, például ha előfordul az, hogy mondjuk egy házkutatás után valakit a munkáltató elbocsát, miután megtudja, hogy nála a rendkívüli állapot keretében házkutatást tartottak. Erre, ezekre a problémákra is reagálni kellett. Az intézkedéseket és a lehetőségeket néha túllépve eh, közrendfenntartási célokra eh, is használták. Eh, tehát a terrorista veszéllyel nem közvetett kapcsolatban álló közrend védelmi biztosítási feladatokat is elrendeltek. Itt Eh, itt eh, utalok arra, hogy eh, akkoriban voltak komoly tiltakozások egy törvényjavaslat ellen. A, ami pedig a jelenlegi helyzetet illeti most, hogy már nincs rendkívüli állapot. Október. Október 30-án 2017-ben ugye elfogadtak egy törvényt, amely olyan intézkedéseket tartalmaz, melyekkel kapcsolatosan a kormány azt mondta, hogy itt ez egyenértékű lehet azokkal, amelyeket a rendkívül állapot keretében foganatosítottak. Ez a törvény, tehát az általános jogba integrálódik, illeszkedik be, tehát a rendkívül állapotból való kilépés, ez csupán egy retorikai szólam ebben az esetben. A védelem területének meghatározása, az adott személyek mozgása ellenőrzését kap, vel kapcsolatosan. Itt lehetnek ellenőrzések, motozások, fogyászmotozás, a jármű ellenőrzése, és ez bizonyos eseményekhez kapcsolódhat, ez, ezen terület meghatározása, Aztán a kegyhelyek bezárása, amely a rendkívüli állapotban volt megvalósítható most, mert az általános jogba ment át, és az aggodalomra adhat okot, ugyanis a szavak, elképzelések, vagy tevékenységek, amik ott zajlanak, ezek gyűlöletre úszítanak, vagy megkülönböztetésre. Nos, ez adná az okát az ilyen helyek bezárásának, és kérdés az, hogy elképzések, elméletek révén lehet-e azt újra visszaállítani, amit a régi jogrendben a, egyfajta véleménybűnként határoztak meg. Nos, itt az egyénekre irányul mindez, amikor komoly ok áll fenn arra, hogy a magatartás az adott személynek veszélyezteti a nemzetbiztonságot és a közrendet. És itt pontatlanságot tapasztalhatunk. Ez egy nagyon széles kört foglalhat magában ez az elképzelés, mármint a komoly ok, amely lehetővé tenni az egyéni intézkedések alkalmazását, a közigazgatási és felügyeleti ellenőrzéseket, a házi őrizet elrendelését, a lakhely bejelentését, az elektronikus felügyeletet, az adott helyen való megjelenést, tilalmát, bizonyos személyekkel való kapcsolattartás tilalmát, és a többi. Végezetül a látogatás és lefoglalás az új ö, törvényben, ez ö, egyfajta védő, pozitív védő intézkedés, mely szerint ö, a látogatás ellen a jog, a bíró ö, engedélyére van szükség ezen ö, ellenőrzés ö, lefolytatására. Ugyanakkor a valóságban az adott személy elé tolnak egy papírt, hogyha a bírónak nincs ö, ö, jog arra, hogy ezt az engedélyt megadja, egy órával később talán már túl késő lesz, és kérdés, hogy mit tesz a bíró egy ilyen helyzetben. Ugyanakkor, ahogyan az imént említettem, van most már egy állandó eszköz, amely ö, annak felel meg, ami a rendkívül állapot esetén fennállt. Ugye itt az alkotmányosság kérdése merül fel ezen rendelkezések kapcsán, mert az átmeneti vagy rendkívüli, illetve az állandó ö, kifejezéseket nem ugyanúgy fogjuk fel, már ami az alapvető jogok vonatkozását illeti. Ugyanakkor számos szövegünk is van már, amiket az imént említettem, amelyek megerősítették a jogi eszközöket, és új rendelkezésünk is van a terrorizmus megelőzéséről, a területről val, terület elhagyásának tilalma, közigazgatási ellenőrzés a külföldről hazatérő személyek vonatkozásában, hogyha komoly ok áll fenn arra, hogy az ő mozgásuk ö, ö, esetleg kétségeket vet fel, vagy gyanút vet fel a közrendre nézve, amikor visszatérnek a, a Franciaország területére. És itt persze van egy mozgástér, vagy létezhet egy mozgástér. Végezetül a közigazgatási fogvatartás négy órán keresztül. Ez egy híres dolog, ez a június harmadikai törvényben szerepel. Itt megint csak az az indok, hogy komoly ok áll fenn arra, hogy az adott személy magatartással kapcsolódhat terrorista jellegű cselekményekhez. Általánosságban úgy véljük, hogy az, hogy ez a, ezek a szövegek nem sértik az alapjogokat, mert Ugye itt egy rendkívül fenyegetéssel nézünk szembe, amihez hasonló soha nem volt, azaz a terrorizmuséval, csak hogy soha nem jelentik ki, hogy mi is a terrorizmus, ennek nem adják meghatározását. Ugyanakkor egy olyan helyzetben vagyunk, és az a tanulság, amit mindenből elvonhatunk, hogy 2015 végétől a gyanúsítgatás logikájába léptünk át, azaz a büntetőjoga, a jogsértés nem csupán azon tényekhez, meg magatartásokhoz kapcsolódik, amelyeket az adott személyek elkövettek, hanem szélesebb értelemben egész egyszerűen egész egyszerűen gyanúról van szó, olyan személyekkel kapcsolatosan, magatartásformákkal kapcsolatosan, vagy helyzetekkel kapcsolatosan, amelyek bekövetkeznek. 2016. januárjában a Römonnak adott interjúban azt mondtam, hogy figyeljünk arra, hogy ne következzen most a terror időszaka, mint a francia mat követően. Ugyanakkor 2017. júliusában a törvénytervezet kapcsán Láttuk, hogy bizony intézkedéseket meg kell erősíteni a terrorista fenyegetéssel szemben. Ugyanakkor az, hogy ezt egy elnyomó eszközét tesszük, ez egyfajta gyanúsítgatáson alapuló társadalmat hoz létre, és itt egyfajta biztonsági átfogalmazása zajlik a büntetőjognak és a közjognak, és ez a felelősséget elhárítja, és egyfajta veszélyességi koncepciót hoz létre, és az ártatlanság vélelmének eltűnéséhez vezethet. Egy példa erre a terrorista honlapok látogatásának bűncselekménye, ez a fogalom, ezt már kétszer is alkalmazták, az alkotmánybíróság ezt hatályon kívül helyezte, ugyanis ők azt mondták, hogy ha ezt létrehozzuk, ezt a bűncselekményt, akkor az alkotmány elveit meg kell változtatni. Tehát a tanulság, amit ebből levonhatunk, hogy a szokásos jogi érvelést megszüntetjük, ezt megszakítjuk, ugyanakkor nálunk a legalitás elve kellett, hogy érvényesüljön, ez egy világos, előzetes előre látható elve az üldözendő cselekményeknek, és a jogbiztonság elve is sérül, tehát a stabilitás, az előreláthatóság elve a jogi eszközök esetében, és itt elhagyjuk ezt a világosságot, biztonságot, ezt az érvelést, ezt meggyengítjük, meggyengítjük a jogállamiságot mindezáltal. mindez, mindezáltal. Végezetül elnök asszony szeretném elmondani, hogy most Franciaországban egyfajta kettős építménnyel van dolgunk a büntetőjog kapcsán. Van egyrészt egyfajta rendes büntetőjog, és egyfajta terrorista büntetőjog, amely egyfajta közjogi büntető joggá vált, egy olyan joggá, amely lehetővé tesz rendelkezések alkalmazását, amelyek korlátozzák az alapjogokat, és hogyha a 2017. október 30-ai törvény vagy nem szerepelnek a büntető eljárási rendben, hanem a eh, biztonsági jogszabály között szerepelnek, akkor itt eh, ugye ez a belügyminisztérium egyik eh, szövege, belügyminisztérium által alkotott szöveg, illetve rendőrség által. És itt a jövőben el kell gondolkodnunk mindezen, annál is inkább, mert nem egyedülálló ez a helyzet. Ugye itt van a Terrorism Act, a 2000-es évből Nagy-Britannia részéről nagy rendőri erők alkalmazását irányozta az elő a kikötőkben, határállomásokon és a többi. Ez lehetővé tette a motozást, az ellenőrzést, az utasok visszatartását, amennyiben terrorista cselekmények végrehajtásra vagy arra való felbújtásra való gyanú merült fel. És itt ö, ez lehetővé tette a biometrikus adatok ö, cseréjét, a mobiltelefonok adatforgalmának ellenőrzését. Ez most egy Nagy-Britannia ellen zajló bírósági eljárást eredményezett. Nos, ez tehát a tapasztalat, elnökasszony, és mindez persze a megerősített együttműködés keretei közé illeszkedik a tagállamok között, és ugye megkérdezett, hogy az interoperabilitással kapcsolatosan is nyilván csak véleményt a bizottság ez irányú 2012-es javaslatával kapcsolatosan. Dolgoztunk más államokkal együtt egy konferencia keretében, amelyre Strasbourgban került sor szeptemberben, a tavalyi évben egy informális hálózat, Lippen nevű hálózat keretei között. Ez 15 szervezetet tömörít, amely a biztonsági erők magatartási kódexével foglalkozik országunkban, Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Franciaország és más országok, van Belgium részvételével. És ezen ülések során összevetettük tapasztalatainkat, megpróbáltuk tanulmányozni ezt a kérdést, ami nyilván nagyon bonyolult, összetett, nehéz az egyensúly megtalálása a biztonság és a szabadságjogok között. Az európai intézményekhez is fordultunk, az Európai Unióhoz, hogy irányozzanak elő nemzetközi külső mechanizmusokat, ami a biztonsági ellenőrzéseket illeti, és ezzel kapcsolatosan próbálok itt ma délután részt venni ezen az eszmecserén, illetve hallgatnak meg önök a szakbizottságuk részéről. Ez a cél, kitűzés, ez mindenképpen legitim, nagyon sok ember életét meg kell menteni, férfiaknak gyerekek életéről van szó, le kell küzdenünk egy barbár szervezetet, egy eddig nem tapasztalt mértékű barbarizmust, barbárságot, és persze itt egy jogi, rendőri kontextusban ö, dolgozunk határok nélkül, li térségről van szó, együtt kell tehát működnünk, elveink tiszteletben tartásával, jogállamiság, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. Azt hiszem, hogy az Európai Unió felelőssége ez, önöknek kell vállalni ezt a felelősséget, hiszen önök hozzák létre az Európai Unió jog szabályait. Itt van például az irányelv, az említett irányelv, holnap más jogszabályok kerülnek önök asztalára, és ezen speciális szakbizottság munkája ez egészen szeptemberig Ugyanakkor az Európai Uniónak befolyást kell gyakorolnia a tagállamokra is, azaz a tagállamoknak maguknak is tiszteletben kell tartaniuk ezen elveket, mert ezen a területen vannak persze nemzeti ö, szuverenitások, ö, hatáskörök, ugye egyes szakpolitikák harmadik pillér kereteibe tartoznak, ahogyan Oflaherty úr is utalást tett erre. Van egy ellenőrzési mechanizmus nemzeti szinten, és úgy véljük, hogy ezen ügyben a külső ellenőrzések azt illetően, akik az országokon kívül érkeznek, ez abszolút alapvető fontosságú mindenkinek tiszteletben kell tartania a jogállamiságot, az alapvető szabadságjogokat és az elveinket, és állandóan tudni kell, hogy van egy ellenőrzés, egy vizsgálat, egy kontroll a hatóságok részéről, amelyek kijelentik, hogy nem szabad átlépni a vörös vonalat, a, vörö, a sárga vonalat sem, és azt hiszem, hogy elnök asszony, az önök szakbizottsága remekül játsza ezt a szerepet, és én szeretnék ezt hozzájárulni. Elnök, köszönöm szépen, Jacques Tubon úr, valóban hozzájárult ehhez, hiszen remek móda rámutatott a demokrácia fő problémáira, fenyegetésekkel szembesít, mindez a minket új fenyegetésekkel, olyan személyek részéről, akik nagyon jól ismerik a mi jogvédelmi ö, rendszerünket. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló, ön francia példákra utalt. Az európai országok közül Franciaország az, amely a legfenyegetettebbek között szerepel, mindennapi fenyegetésekkel nézünk szembe, nagyon magas szintűek ezek a fenyegetések, és Mindez számos eszköz létrehozását tette szükségessé, olyan nagyon jól kifejtette a rendkívül állapottal kapcsolatos törvény vonatkozásait, és ön kiemelte azt is, hogy noha legitim ez a cél, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tiszteletben tartsuk a jogállamiságot, az egyensúlyt, és rámutatott az Európai Unióra, valamint ezen szakbizottság tevékenységére. Ugye ön elmondta, hogy a belső biztonság az minden egyes tagám saját hatáskörébe tartozik, ugyanakkor itt európai szinten merészen foglalkozunk egy olyan témával, amely a közvélemény körében aggodalom tárgya, az elmúlt években a közvélemény kutatások megmutatták, hogy Európában az első számú aggodalom forrása a biztonsághoz kapcsolódó problémák, még a munkanélküliséget is megelőzi ez, akár Franciaországban is. Ezen délután példája ez a nagyon pontos, részletes ö, ismerete a helyzetnek, a rendszer kockázatainak és az elérendő céloknak, azt hiszem, hogy a kollégákban nagyon sok észrevételt ébresztett, megjegyzéseket talán. Azt hiszem, nagyon fontos elemek ezek, és ez is munkát fog majd nekünk adni az interoperabilitással kapcsolatos tevékenység során. Ön is emlékeztetett erre a szövegre, amely jelenleg képezi munkáink tárgyát, és hogyha meg hogyha egyetért, akkor talán el is kezdhetjük, és meg is adom a szót Anno Danzsannak, aki jelentkezett, aztán Anna Gomes. Itt feljegyezzük tehát a különböző kérdéseket, és Valenciano alelnök asszony. Ce dont je parle donc, c'est euh, Megpróbálunk tehát arról beszélni, hogy most, ahol most tartunk, ugye 2012. decemberében el megszületett ez, ez a javaslat az Európai Bizottság részéről. Az volt ennek a cél, hogy megerősítsük az uniót a biztonság vonatkozásában. Itt van tehát ez a két új rendelet, az információs deficiteket akarja ez korrigálni, növelni akarja az információs rendszerek minőségét az Unióban, a biztonságot, a határellenőrzést, a migráció jelenségeit illetően, és jobb információcserét óhajt biztosítani, valamint adatcserét a különböző rendszerek között, Ugye ez szolgálhatja a határőrség javát, a migrációs ügynökségekét, a rendőri hatóságokét, vagy a vám hatóságokét akár. Nos, ezen rendelkezések, ö, ugye Timmermans alelnök javaslata, ö, vagy King biztos úr javaslata nyomán abba az irányba mutatnak, ahogy Flaherty úr is aláhúzta, hogy persze, persze ezek legitimek, európai biztonságának javítását szolgálják. Láthattuk a merényletek kapcsán, hogy szinte minden egyes esetben voltak felmerültek kérdések az információ cserével kapcsolatosan, ezek túl késedelmesek voltak, elégtelenek voltak, vagy akár voltak olyan elemek, vagy adatlapok, amikkel ha az adott hatóság rendelkezett volna, akkor az adott szemét elő lehetett volna állítani, azelőtt mielőtt az illető a tettek mezére lép. Tehát ezek biztosan lényegbe vágó kérdések, és a rendelkezések legitimek. Ugyanakkor szeretném elmondani a elnök asszony, hogy teljes mértékben egyetértek az alap jogok ügynöksége részéről Flaherty úr aggodalmaival, és az Európai Adatvédelmi Biztos aggodalmaival, aki kifejtette itt a véleményét, a szakértői csoport munkájának keretében, amely ezen témákkal foglalkozott. Flaherty úr az imént elmondta, hogy itt egy tervről van szó, és még ők nem dolgozták ki az álláspontjukat. Ugye itt az adatvédelemről van szó, ezek, ennek ellenőrzéséről, és az alapvető jogok ügynökségének ellenőrzéséről ezen tervezett vitája során. Van itt egy dolog, amely nyugtalanságra ad okot. Ugye a ügynökségek vagy hatóságok nagyon eltérő megkülönböz, megközelítésmódot alkalmaznak, tehát az igazságügyi szolgálatok, a migrációs hivatalok, határőrség, stb. Mindannyian hozzáférhetnek olyan adatokhoz, amelyek nem kapcsolódnak szükségszerűen a saját feladatuk ellátásához. Ez a megosztás, adatok megosztása azzal a kockázattal jár, hogy egyfajta keveredést idéz elő, a terrorizmus és a veszélyesség koncepciói között egy részről, más részről a külföldi állampolgárok és menedékkérők között. Zsofri von Orden egyébként felvetette ezt a kérdést Flaherty úrnak, ezt nagyon is hallottam, és ez esetleg károsan befolyásolhatja a menedékkérők ügyét, vagy a külföldi állampolgárok ügyeit. És önök nagyon jól tudják, hogy a francia ombudsman, vagy más ö, hasonló funkciót ellátó személyek más országokban nagyon aggódnak a külföldi személyek, migráns személyek vonatkozásában, akik országaink területére érkeznek. Az európai adatvédelmi biztos azt mondotta, hogy egyre inkább van egy ilyen tendencia, hogy a migrációs áramlásokat és a biztonsági célokat összekapcsolják, és a biztos attól fél, hogy a belbiztonság és a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán ugye nagyon sokszor felmerül a migráció koncepciója, és ez azzal járhat, hogy a migrációs áramlások kezelése és a terrorizmus elleni küzdelem koncepciói összemosódnak, és, egy, és ez azzal járhat, hogy a terrorizmus és a külföldi közé egyenlőségélet tesznek. Ezt ugye az adatvédelmi biztos mondja. Itt ezt a problémát csak egy nagyon pontos, világos definícióval lehet rendezni, amely lehetővé teszi azt, hogy hogyan lehet mindig megfelelő adatokat, az adathelyzetnek helyzetnek megfelelő adatokat gyűjteni, amelyek valóban pertinensek. Aztán az interoperabilitási eszköz az információs rendszerek között ezt az európai magán, illetve védelméről és személyes adatok védelméről szól irányelvek tiszteletben tartásával kell végrehajtani. Itt egy új rendeletet tehát létrehozni. Itt a célokat világosan meg kell határozni, a szükségszerűség és az arányosság elveinek tiszteletben tartása. És itt van a harmadik kérdés. Mindenképpen arra van szükség, hogy ezen rendszert garanciák bástyázzák körül, amelyek pontosak. Most nem akarom az egész listáját ezeknek felolvasni. El kell gondolkodni ezen. Ide lehet kapcsolni az ellenőrzők ügynökségének munkáját. És itt nem csupán az ombudsman, hanem azok is, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen területeken, bekapcsolhatók. Ugye láttuk itt a közelmúltbeli eseményeket, és mindezen rendszerek nem jók semmire, hogyha nincs kölcsönös bizalom a titkos szolgálatok között, és hogyha a titkos szolgálatok nem teszik meg azt, amire mások panaszkodnak, hogy nem osztják meg a lényeges információkat, amikor ez hasznos vagy szükséges. Tehát ez az ügy, ez nagyon nagy tétekkel rendelkezik. Itt ugye mindenképpen vannak érdemei és kockázatai ezen szövegeknek, és azt hiszem, hogy Danzson úr még többet tudna erről mondani, mint jó magam. Si Arnaud Gérard Ha elfogadják, akkor ugyanerre a kérdésre utalnék az interoperabilitás témakörére. Arno Donjon aztán rögtön megkapja a szót. Kérem, hogy röviden szóljon. Zserár. Egészen röviden, elnök asszony. Az interoperabilitásra utalok, száz százalékban osztom uh, Tuban úr aggodalmát, a vörös vonalat nem lehet átlépni, mert ami az alapvető jogok védelmét illet, illetve a biztonsági igényeket. De van egy másik dolog, azt mondta, hogy valamennyi hatóság hozzáfér majd az összes ez, Ez nem igaz. Ez egész egyszerűen nem igaz a rendelkezés jelenlegi formájában, ahogy a bizottság javasolta, korlátozza az egyes hatóságok hozzáférését az információs rendszerekhez, amelyeket mostanáig létrehoztak. Hogyha ezt jelenti ki ön, az a szöveg operatív valóságával szembe megy másodszorban az interoperabilitással kapcsolatos szöveg ugye ön arra utalt, hogy a migráció és a terrorizmus ellen egyfajta egyenlőségre tesz, én ezt nem látom sehol, és ami pedig az adatok tiszteletben tartását illeti, itt nem új adatokról van szó, hanem az adatok összekapcsolásáról van szó az új rendszerben, tehát az adatok minőségének javítása, az más szövegek tárgya, amelyek az egyes információs rendszerek megszervezésére irányulnak. Nem tudom, hogy az ön szövegét ki írta, de azt hiszem, hogy meg kellene neki mondania, hogy olvassa újra a bizottság ez irányú javaslatát. Dimitris Avramopoulos. Commissaire pour la migration, monsieur Debré. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Hein? Bon. Euh, les affaires intérieures et la Nos, alapvetően arról van szó, hogy Avramopoulos úr is azt mondta, hogy most eh, határozzuk meg a legutolsó részét annak a szépítménynek, amely a migráció kezeléséhez vezethet. Jó információval kell rendelkezniük megfelelő idővel a határvédelmi szerveknek, és ez egy kulcsfontosságú eleme a kulcsfontosságú eleme a, az egész építménynek. Valóban de az interoperabilitásra vonatkozóan vannak olyan kérdések, amelyek a rendőrökre, mások pedig az határőrökre vonatkoznak. December 12-én a bizottság azt mondta, hogy az Európai Unió információs rendszere külön rendszerekben van megőrizve az adatok, amelyek nagyon nehezen használhatók együtt, és ez lehetővé teszi a terroristáknak, hogy stb. stb. A ma javasolt intézkedések ezt a joghézagot töltik ki, és a rendereknek rendőröknek, illetve a határőröknek adott információ legyen megbízható. Tehát eddig elkülönülnek a rendszerek, most úgymond össze akarják ezeket nyitni. Ez a december 12-i bizottsági nyilatkozatban van, ezt nem én mondom, Döpré úr. Persze, én jogvédőként, ombudsmanként nyilván ellátom a feladataimat, de akkor, amikor a parlamenti képviselőkkel beszélek, illetve különböző hatóságokkal beszélek, akkor nyilván eszmét cserélünk, elmondjuk, hogy mit gondolunk, megnézzük a, hegyek, a helyeket a terepen, meghallgatom azokat, akik velem beszélni akarnak itt most éppen az Európai Uniós parlamenti képviselőket, de Döpré úr, azért a tényekhez ragaszkodni kell, e, és nem szabad engem azzal vádolni, hogy én most itt félreolvasom ezeket a közleményeket. 2017. december 12-én lett kiadva ez a közlemény, ami szerintem fekete-fehér, e, nagyon egyértelmű, és aztán a szakértői csoport munkáját követve is le lehet vonni a következtetéseket. Mert hogyha nem érjük el azt az eredményt, amit ön szerint én eh, leszóltam, akkor ez mégis ennek mi értelme eh, van? Bien. Euh, euh, euh, Sajnos mikrofon nélkül is beszél Döpré úr a bizottság javaslatában nincs új interoperabilitásra vonatkozó adat, e, és e, a különböző információkhoz való hozzáférés az már most is létezik, és már is megvan rá a jogalap a különböző rendszerekben, mondta Döpré úr. De kedves kollega, az elnök, az interoperabilitással kapcsolatos bizottsági közlemény, illetve a biztonsági célok olyan kérdések, amelyek nagyon is aktuálisak. Már feltettük itt ezt a kérdést a FRA igazgatójának, most feltesszük a kérdést a francia ombudsmannak. Egyértelműen Eh, nagyon figyelemmel kell kísérni ezt az egész témát. Julian King már beszélt itt is az interoperabilitásról, ezzel kell dolgoznunk, eh, de én most átadnám a pingpong lehetőségét egy másik kollégának, Tubon úr. Amit itt mondott, az abban az értelemben igaz, hogy a javaslatban nincs szó új adatokról, ők azt mondják, hogy, hogy maximalizálni kell az információkat. De a, a nyilatkozat, illetve a közlemény második oldalán, amikor azt mondják, hogy a többszörös személyazonosság felhasználását akarják megakadályozni, akkor ez ténylegesen mit jelent? Arnaud Danzsa. Az én kérdésem is erre vonatkozott, de azért oda kell figyelni, a, hogy nem hogy nem határoljuk el a különböző adatbázisokat, az nem azt jelenti, hogy egyesítjük őket, hanem csak átjárást biztosítunk. De ez nem azt jelenti, hogy bárki átjárhat, hanem feltételekkel járhatnak át kiválasztott szervek. Tehát nem lesz mindenkinek hozzáférése mindenhez, Eh, és nem fogunk egy nagy eh, közös eh, adatbázis létrehozni. Ezzel kapcsolatban azonban egyértelműen kell foglalkozni Kedves Zsák, először is szeretném megköszönni, hogy itt van. én nem osztom azt a biztonsági hisztériát, amely eluralkodni látszik, sőt az én politikai családom az mindig odafigyelt arra, hogy kerüljük a demagógiát a tragikus események kapcsán, ezt nyilván ön is alá húzhatja, illetve láthatta, de mindig is azt mondtuk, hogy el kell kerülni a túlzásokat, és azt, hogy olyan jogszabályokat hozzunk, amelyek nem, osz, nem hozzák, nem, nem oldják meg a problémákat. E, és amikor te ezt mondod, akkor én ebben igazat adok. Kritik peut-être par... Um, és amikor pedig a kritikákat hallom a francia eh, jogszabályokkal kapcsolatban, hogy eh, itt most nagyon elmentek biztonság irányába a dolgok a szabadságjogok rovására. Én úgy gondolom, hogy ugye megfordul a gyanú, és minden olyan intézkedés, amely akár ideiglenesen is megerősíti a szerepét a, az államnak, az alapvetően alássa, vagy aláshatja a jogállamiságot. Ugye a közigazgatási szervek jogszerűség, jogszerű munkája az egy nagyon fontos dolog, hogy ne legyen ez önkényes. És a francia vitában mi összemossuk és azt mondjuk, hogy csak azért, mert közigazgatási hatóság, ezért önkényes. Amennyiben valaki terrorista váddal van illetve, akkor az a végén a bíróságra fog kerülni nincsen ebben az értelemben egy külön, hogy mondjam, büntető igazságszolgáltatás. Vannak eh, persze esetek, de lehet panaszkodni a, a büntető igazságszolgáltatásra, de azok a kivételek, amiket te mondtál, azok nagyon picik. E, a, és akkor már elérkeztünk ugye a e, házkutatásokhoz. E, nem értek egyet azzal a, az interpretációval, amit te mondtál, hogy a bíró az mostantól hajlamos lesz arra, hogy mindent aláírjon, minden kérelmet aláírjon, mert nyomás alá kerül, és később attól tarthat, hogy azzal vádolják, hogy miatt a következett be valami. Akkor, amikor egy ugyanis előfordult az, hogy kértek házkutatást, és a bíró nem írta ezt alá, nem engedte meg. E, sőt, valójában már most is előzetes információra van szükség ahhoz, hogy házkutatást rendeljenek el, nem lehet csak úgy. Tehát nem teljesen önkényes ez a dolog. Nyilván valami fajta gyanú kell. Lehet, hogy az a gyanú az nem volt igazolható, de azok a házkutatások, amelyek zajlanak, és ahogy, hogyha, hogyha nagyon erősen ragaszkodnánk a korábbi szabályokhoz, akkor az egy sokkal nehezebb, egy sokkal elviselhetetlenebb helyzetet eredményezne. de trop, sans, sans aucun doute. Ami pedig a, ami pedig a különleges jogállapotot illeti, ugye ott utalnak arra, hogy az arányosság elvét figyelembe kell tartani. Vannak olyan személyek, és még pedig 12 ezeren vannak, akikre a titkos szolgálat már rátalált, mint hogy radikalizálódtak. 12 ezer radikalizálódott személy Franciaországban. Sajnos most ez a radikalizációs adatbázis, ez az FSBRT, nem az S adatbázisról beszélek, én soha nem beszélek az S adatbázisról, amely Egyébként én az FSBRT-ről beszélek, a azokról a személyekről, akiket ténylegesen már figyelemmel kísérnek, akiknek a radikalizálódása már bekövetkezett. 12 ezer személyről van szó. Nem gondolom, hogy az arányosság elveit nagyon sérülne a francia jogi építmény, amelyet lehet kritizálni bizonyos elemeiben, eh, mégis úgy gondolom, hogy működik. Nem nem gondolom, hogy nagyon szabadsággyilkos lenne ez a felépítmény, vagy alásná az alapvető jogokat. Miért van ez az állandó gyanú, hogyha egy közigazgatási hatóság jogszabályokkal körülírt módon, ráadásul ráadásul ideiglenesen, ha intézkedést hoz, akkor már is gyanúba keveredik, hogy ott önkényesség van lehetővé teszi a jogszabály egyébként az ellenőrzéseket is, és a terrorista intézkedések eh, megfelelő működését. Euh, euh, euh, gondolom, hogy eh, amiket most a kollega mondott, azok alapvető eh, kérdések, és az alábbiakban válaszolnék is rá. Nincs szó arról, hogy a közigazgatási szervek azok állandóan önkényesen lépnének fel, miközben az igazságügyi hatóságok pedig soha nem. A, az alkotmány értelmében a szabadság őr, őr, őrzője a bíró. Ugyanakkor a közigazgatási bíró évtizedek óta szintén évtizedek óta ténylegesen őrzi a személyi szabadságokat is. Az Alkotmányos Tanácsnak 90-es évek óta ez a, az álláspontja. A 2015-ös szükségállapot az 55-öshöz képest azt hozta, hogy olyan dolgok jöttek létre, amelyek korábban nem léteztek. Tehát a közigazgatási bíró tudja ellenőrizni a házkutatásokat, illetve a szabadságmegvonást, a házi őrizetet, de mindig csak utána kerül hozzá az ügy. Utólag ítéli meg a jogszerűségét az intézkedésnek, miután a hatóság már meghozta ezt az intézkedést, tehát mindig utólagos ez a fajta ellenőrzés. És ezért is van az, hogy az új parlamenti többség október 30 után ugye júniusi választások után. Létrehozta ezt a bírói eh, hivatalt, a JLD-t, eh, és ennek az volt az oka, hogy ők is elismerik, hogy előzetes bírói engedélyre van szükség, nem pedig egy közigazgatási bírónak utólagos ellenőrzésére, amit egyébként elismer mindenki, hogy a jogot védi az is, jogokat védi az is, de a tény után. Ez tehát a helyzet. És körülbelül 4500 intézkedést hoztak a szükségállapot idején. És ebből 110 panasz érkezett hozzánk, de ezer közigazgatási vita keletkezett, ami azt jelentette, hogy az emberek úgy döntöttek, hogy a közigazgatási bíróhoz intéznek, fordulnak, és nem pedig az ombudsmanhoz, akinek egyébként a biztonság szakmai szabályhoz semmi köze. Csak egy megjegyzést tennék még, azzal, amit kapcsolatban Tánó Dansan mondott. Valóban amikor az administratív intézkedéseket meghozták, ebből nagyon kevés büntetőügy keletkezett. Lettek belőle olyan ügyek, hogy mondjuk kábítószeres ügy, vagy egyéb köztörvényes ügy, például illegális fegyvertartás. De terrorista ügyek ebből nagyon kevés lett. És ez megint csak elvezet bennünket ahhoz a következtetéshez, hogy a terrortámadások megelőzése az egyrészt a titkosszolgálatoknak köszönhető, akár külföldieknek is, vagy a belül, az országon belül, és aztán ezekből az ügyekből keletkeztek büntető ügyek, ez ugyanis a megelőzésnek a királyi útja. Akkor mégis mi értelme van ennek az egész másik felépítménynek? De azt elhiszem, és elfogadom, amit mondtál, hogy a JLD-k, tehát ezek a fogvatartási bírók, ezek egy hatékony intézmény. Köszönöm ezt a választ, Anna Gomes következik. Köszönöm, Tubon úr. Mindaz, amit ön elmondott, nagyon érdekfeszítő volt. Ön beszélt olyan intézkedésekről, amelyek elkísérleteztek Franciaországban a kettős állampolgárságú személyek esetében Tobira igazságügy miniszter asszony kezdeményezése volt ez, ha nem tévedek. Stevens asszony társjelentéstevő már nincs itt, de O'Flaherty úrnak feltett az imént egy kérdést a gyanúval kapcsolatosan. Ugye itt Franciaországban zajlott egy vita ezzel kapcsolatosan, és annak kapján, amit ön elmondott, ez az őrült elképzelés szerint A gyanúra építeni, hogy ellenőrizni lehessen az adott gyanút, gyanús szemét hatékonyabban, mint a korábbi jogi keretben. Nos, egy olyan országban, mint például Marokkói, ugyanis nagyon sok gyanúsított marokkói, biztosítani lehetne egy igazságügyi kezelést, és itt nem csupán a biztonsági intézkedésekről beszélek, hanem az elítélés folyamatáról is, hogyha bebizonyosodik, hogy az adott személyek valóban terroristák, és bűncselekményeket hajtottak végre, tehát elítélendőek. Válasz először is a jelenlegi jogállamban vannak intézkedések, amelyek lehetővé teszik, hogy Franciaországból eltávolítsuk azokat a személyeket, akiket elítéltek. Van egy eszköz, mint a legtöbb országban, de ez nem a gyanúsítottakra vonatkozik, vagy akiket úgymond értesítettek. Ugyanakkor itt olyan intézkedésekről, ilyen intézkedésekről szólván van egy nyilvános vita politikai pártok, személyek részvételével, akik javaslatokat tettek ezen témakörrel kapcsolatosan, de őszintén nekem az az érzésem, hogy sohasem léptünk eléggé messze előre. Az egyetlen kérdés, ami felvetődött, a kettős állampolgárságokra vonatkozott, de ez egy másik kérdés. Hát itt arról van szó, hogy érjük el, hogy az adott szemét fosszák meg a francia állampolgárságától, mert ugye elítélték, és attól kezdve ki lehet utasítani az országból ez az elképzelés rejlet emellett, ezt meg ezt blokkolták. És az utolsó dolog, ugye a kérdés súlyossága ellenére mégis bizonyos mosolyan mondom, hogy amit meg figyelhetünk az az volt, hogy a, az, hogy elküldjük a terroristákat máshová, azt mondva magunknak, hogy úgysem jönnek vissza, és akkor ettől kezdve védve vagyunk. Hát ez szerintem egy puszta illúzió, mert mindig ugyanaz a dolog következik be, hogyha nincs megfelelő felügyelet, nyomon követés. És Kames asszony a kérdésre válaszolva annyit mondani kell, hogy, hogy teljes, ahhoz, hogy teljesen hatékonyak legyünk ezen intézkedések kapcsán, erre, ehhez arra van szükség, hogy olyan országokba küldjük hogy itt olyan országokba küldjük vissza ezen személyeket, ahol az emberi jogokkal ellentétes jogot alkalmaznak. Tehát itt a menedékes politika vetődik fel. Ugye itt a menedékkérőket bizonyos országokba visszaküldjük, amelyek biztonságos származási vagy harmadik országoknak minősülnek, noha egyáltalán nem biztonságosak az adott személyek számára. Egyetlen egy dologban lehetünk biztosak, hogy ezen országok nem biztonságosak. Elnök. Ez egy nagyon világos megfogalmazás, Tubon úr. És majd megnézzük ezt a kérdést, mert az Európai Tanács és a Bizottság most tárgyal a biztonságos harmadik országok kérdésköréről. Elnök, nagyon fontos ez a kérdés, de hosszú út el már mögöttünk. A visszafogadási egyezmények kapcsán Pakisztánnal, Afganisztánnal szerveződnek ezek az ügyek, de egy nagyon hosszú út ez. Tubon úr, amikor lezajlott a vita a Genfi egyezményről évtizedekkel ezelőtt, akkor már vitatárgyat képezték a biztonságos harmadik országok akkortájt is. Elnök, köszönöm, Elena Valenciano alelnökünk következik. Je vais parler en espagnol pour que ce ne soit pas un débat seulement francophone. Spanyolul szeretnék beszélni, hogy ne egy francia vita kerekedjen itt. arra szólított fel bennünket, hogy gondolkodjunk el, azon beszéljünk arról, hogy mi is történt. Úgy tűnik, hogy egyre inkább a biztonság irányába haladunk, és nem pedig a szabadság irányába, tehát nincs egyensúly. egyértelműen elmondta azt is, hogy a közvélemény hogyan látja ezt. A közvélemény főként a biztonság miatt aggódik. Az emberek félnek. A kérdés az az, ahogy azt ön is elmondta, hogyha közvetlenül reagálunk úgy, hogy jogszabályokat fogadunk el a támadások után, nyomás alatt fogadjuk el ezeket teljes állapotban, akkor nehéz a helyzet. A repülőtereken az ellenőrzés normálissá vált ismételten, de értékelték-e azt, hogy milyen költségekkel járt mindez? Mennyi költséggel járt a plusz ellenőrzés például a repülőtereken? Fogják-e valaha ezeket a költségeket elemezni, amelyek a támadások után keletkeztek. Ez ugyanis kihat minden állampolgára, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. Lehet, hogy az egyensúly keresése helyett inkább az egyes hatásokat, költségeket kellene elemezni, és meg kell vizsgálni azt, hogy tényleg sikerült egy biztonságot elérni. Lehet, hogy így gyorsabban tudjuk majd folytatni az utat, és... Je crois que... úr, azt hiszem, e- elnök azt mondja, hogy általánosságban elmondható, hogy a foganatosított intézkedések e, annak kivételével, hogy ugye ide keverednek a szenvedék vagy érzelmek, ezeket az intézkedéseket sokkal nagyobb józansággal kell meghozni, és főleg ez a nehézség ezen a területen. A jog válaszokat ad nekünk, amelyek érveléseken, alapvető elvekre épülő érveléseken nyugszanak. Ugyanakkor Mindezzel szemben persze van egy másik megközelítésmód, amely ö, túlsúlyra jut, amely irracionális megközelítés, néha fantazmagóriákon alapul, gyakran a média szenzációhajhász, és itt ö, van egy olyan álláspont, két évvel ezelőtt a titkosszolgálatok egyik fő felelőse egy bizottság előtt, nem tudom, hogy a szenátusban vagy a nemzetgyűlésben volt ez, azt mondotta, hogy a foganatosított intézkedések, ha valós ö, érzelmemről kell, hogy beszámoljak, csak arra szolgálnak, hogy a közvéleményt megnyugtassák, hogy a kormány cselekszik, és nem ül ölbe tett kézzel a felelős részéről ez azt jelenti, hogy ha nekem több eszközt adnának, akkor sokkal hatékonyabb dolgokat csinálnék. És bizonyos értelem az ő szemszögéből igaza volt. Ezt mondtuk egyébként mi is a titkosszolgálati törvénytervezettel kapcsolatosan. Tehát ezek az intézkedések nem annyira ö, intruzív jellegűek, hogy bizonyos szabadságjogokat kétségbe vonnának. Amit ön mondott a repülőterek, repülőgépek biztonságával kapcsolatosan, ez ugyanilyen érvelésre támaszkodik. Képzeljük el, hogy holnap abban a szakaszban, ahol tartunk, ön ki megy egy repülőtérre, és úgy megy át az ellenőrzésken, hogy semmit nem kérnek öntől ön, vagy talán nem ön, de aki önnel van, azt mondaná, hogy hát ezek megbolondultak, már nem is ellenőriznek senkit. Bárki felszállhat erre a repülőre, és felrobbanthatja. Hát világos, hogy egy olyan állapotban vagyunk, amikor a közvélemény, a társadalom nagyon is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Tehát most akkor nézzük a józanságot, az értékelést, és ebből a szempontból Danzsan úr, ugye ön az imént elmondta, amikor hozzászólt a vitához, hogy van itt egy érdekes eszköz azon törvényben, amit megszavaztak, ugye itt az október 30-ai törvényre utalok, mely szerint csak akkor kell, csak 2020-ig alkalmazandó ez, és 2020 után ez hatáját veszti, és vitázni fogunk róla, hogy a foganatosított intézkedések, eszközök hatékonyak-e vagy sem, meg kell -e ezeket őrizni, vagy el kell tüntetni, vagy módosítani kell őket. És ez kapcsolódik ahhoz, amit ön mondott, persze senki nem tudja, hogy milyen állapotban lesz Franciaország, Európa, vagy akár a közvélemény 2020-ban, de ez egy erőfeszítés abban az irányban, amiről ön szólt, alelnök asszony. Elnök, köszönöm Jacques Tubonnak. Újfent megadom a szót a kollégáknak, még van egy kis időnk, ha más kérdéseket óhajtanak feltenni ezen kontextusban. Nagyon sokat beszéltünk a közvéleményről, erről a megrökönyödésről a közvélemény körében. Ugye a barbár cselekedetről emlékeztünk meg az elmúlt napokban. Országunkban zajlott ez. Franciák számára most már semmi nem lesz olyan, mint ezen cselekmény előtt, tehát 2015. január 7-e előtt. A terrorista fenyegetés fennáll, és ön azt mondta, hogy másfajta igazságszolgáltatási rendszert lehet kialakítani, egyetértek önnel, teljes mértékben jó magas jogász vagyok. Ugyanakkor minden áldott nap Franciaországban elhárítunk merényleteket. Nagyon sokat beszéltünk elnézést a kollégáktól, a francia példáról ma délután. Nagyon sok eszközünk van már a terrorizmus elleni küzdelemre. Még akkor is, hogyha egyesek azt mondják, hogy ezek nem is jók semmire, de mégis nagyon sok hasznos eszközünk van, szükségesek ezek, de egy olyan ország vagyunk továbbra is, Franciaország, amely az egyik legfenyegetettebb ország, minden áldott nap felderítünk, elhárítunk merényleteket, és a közvélemény igencsak megrökönyödve figyeli mindezeket. De nehéz egyensúlyt találni a közvéleményben, meg kell győzni a közvéleményt, bizonyítékokat kell szolgáltatni, meg kell mutatni, hogy meg fogjuk nyerni ezt a háborút, ezt a terrorista háborút valódi fenyegetés, valódi fédel, félelem, megrökönyödés uralkodik, azon személyek körében is, akik felelősséggel viseltetnek, mint ön, vagy akár mi, ugye a közvéleménnyel a polgárokkal vitákat folytatunk, és nagyon félnek a polgárok, ezt tapasztalhatjuk általánosságban. Elnök asszony, mondja Tuban úr, mindez nagyon érdekes, de ugye ma hallhatták a francia, egy francia felelős, egy francia intézmény véleményét, amely nem teljes mértékben független a kormánytól, de mindenféleképpen egy olyan intézményről van szó, amely az alapvető jogokkal foglalkozik Franciaországban. Azt hiszem érdekes lenne meghallgatni bizonyos spanyol hatóságok véleményét, a Karlsruhei Alkotmánybíróság véleményét Németországban, vagy más felelősök véleményét, akár Nagy-Britanniában, mindarról, amit tettek eddig az ő országukban, más jogrendekben, jogi kultúrákban, olyan országok esetében, amelyek szintén megszenvedték ezeket az eseményeket. Itt nem a halottak száma számít, de hát Nagy-Britannia is nagyon sok ilyen eseményt szenvedett el, akár Németország a karácsonyi vásár alkalmával, és a többi. És Németország vagy Olaszország persze más múltra tekint vissza, ugye a Vörös Brigádok Olaszországban, vagy a Rotármi frakción Németországban, tehát terrorista szervezetek, más terrorizmus elleni kultúra, más hagyományok uralkodnak ezen országokban. Ugye ott van a Karlsruhei Alkotmánybíróság, a 70-es évekre megy vissza ez az intézmény, és ennek a története tapasztalata is nagyon érdekesek lehetnének. Tehát ez nem csupán egy Franciaországon belül, egy Francia-Belgium között zajló vita. Elnök, igen, előirányoztuk a berlini hatóságokkal való eszmecserét is, talán a Karlsruhei Alkotmánybíróságot is ide kapcsolhatjuk, és találkozunk majd, a, találkoztunk a spanyol kollégákkal. Anu Danzsannak adok szót, és aztán Katerina Kilincsivel zárjuk. Most azt akarom elmondani Jacques hogy két dologban egyetértek vele az antiterrorizmus elleni um, harccal kapcsolatban, amit elmondott, hogy ami megnyugtat, az nem biztos, hogy megvéd. Eh, nagyon sok különleges eh, szabály született, amelyeknek a feladata inkább az, hogy megnyugtassanak, de hogyha elemezni akarjuk, hogy mik volt a hasznuk, akkor ott nagyon keveset találunk. A másik dolog pedig az, hogy a jogi fegyvertár az nyilván el kell, hogy kerülje a túlzott szofisztikációt, a, túl szer, a túl szabályozottságot. Itt inkább optimalizációra van szükség, megszervezésre, legyen szó a titkos szolgálatokról, vagy a represszív szolgálatokról, ebben egyetértünk. Azonban kicsit a változásokról karikatúraszerű képet festett, szerintem jobban működnek, mint ahogy ön lefestette, és most megint egy kicsit belvitát folytatunk, de az ügyész, a terrorellenes ügyész felállítása, és erről már beszéltünk korábban, itt megint a léte persze az tulajdonképpen kielégítő, e, persze vannak problémák, e, és ráadásul nagyszámú ügyel kell foglalkoznia, de ami a szervezettségét illeti, e, az ügyészi hivatalnak ez megint csak arra utal, hogy itt egyfajta kommunikáció történt specializálni akartak egy ügyészt, a hatékonyság azonban nem feltétlenül növekedett. Naturellement, je ne vais pas porter. Köszönöm. Nyilvánvaló, hogy a, az, igazság, az igazságszolgáltatásról, illetve a az igazságügy minisztérium munkájáról nem mondhatok véleményt, mert nem is a feladatom. De én csak azt mondhatom, hogy amikor 96-ban létrejött a terrorista ellenes jogszabályi keret, amikor én voltam az igazságügyminiszter, azt tudom értékelni, akkor én voltam a kezdeményezése, kezdeményezője. Az a keret azóta is majdnem 30 éve működik, és egy bizonyos hatékonyságot is képes biztosítani, ami erőssége egyfelől, másfelől pedig tiszteletben tartja a büntetőjogi eljárás elveit, szabályait. A büntetőjogon belül, az azon eljáráson belül egyfajta enklávét hoz létre, de mégis koherens maradt az egész büntetőjogi jogrendszer. És nem felel meg az a kritika a valóságnak, amit az előbb felidéztem. Tehát ez a két jó tulajdonsága megvan. És ebben a keretben történt meg az, hogy a párizsi terrorellenes ügyészséghez telepítették az összes terrorista ügyet, eh, az akkor felállított tényállásokat, eh, a terrorista szervezkedés tényállás elkövetői csak a párizsi ügyész eh, vizsgálja, és a magukat a cselekményeket is. Tehát mindent Párizsba összpontosítottak. Na most ez 30 éve így van. Nem érzem azt, hogy ezt hibásnak vagy rosszul működőnek lehetne nevezi, nevezni ezt a rendszert. E, nyilván a fenyegetés azóta nagyban megváltozott, de nem gondolom, hogy a rendszer az rossz lenne. Ami pedig a különböző ügyészek együttműködését illeti, a párizsi ügyészét, a nemzeti e, főügyészsel, e, Nem gondolom azt, hogy a helyi ügyészségről áttelepíteni az ügyet valami nemzeti szintre, vagy a párizsi terrorellenes ügyészség szintjére, az én tudomásom szerint nem jelentett problémát. Tehát a nemzeti ügyész hivatalának ötlete az egy igazságpolitikai lépés, az egy politikai lépés, amelyről én nem nyilatkozhatom, nem nyilatkozhatok. Ebben az esetben nyilván a párizsi ügyésztől elkerülnének ezek az ügyek, és egy csomó kérdést most jelenleg ő vizsgál. De szerintem ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon hirtelen felvetettek, de egy elmélyültebb vitára van szükség, és azt gondolom, hogy az igazságügyminiszter el kell, hogy döntse, hogy milyen előnyei, hátrányai vannak ennek az intézkedésnek. Természetesen ki kell tekinteni a külföldi példákra is, meg kell nézni, ott mindenfajta rendszer működik eh, vannak, ahol helyben tárgyalják a terrorista ügyeket is, máshol központosítottak, van a spanyol rendszer, ami elég jól ismert. A francia ügyész egyébként nem támogatta a rendszert, a rendszer átalakítását, passe la parole à, pour conclure à Katerina Kinichi pour... Katerina euh, Kinichi kap most szót, aki talán lezárja ezt a témát. Sí, grazie, grazie, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Tubon úrnak a sok gondolatért, amit itt megosztott velünk, és az átláthatóságért, azért az intellektuális becsületességért, amivel ezt tette nagyon fontosak ezek a gondolatok a szakbizottságunk munkája szempontjából. Most itt a jogokról, alapvető jogokról, a jogok védelméről szólván, a Grisbeck kolléga által mondottakhoz kapcsolódva is szeretném a ö, kérdésemmel a vita súlypontját egy kicsit áthelyezni. Ugye a Seliadó terrortámadásra emlékeztünk nemrégiben, és az emberek azt mondták, hogy semmi nem olyan már azóta, mint azon drámai esemény bekövetkezte előtt. Sajnos én megerősíthetem személyes élettapasztalataim alapján, hogy ilyen trágai, tra, eh, tragikus események után semmi nem lesz olyan, mint azelőtt. Apámat, a bírót, a maffia ölte meg már majdnem 35 éve, egy bomba robbant az autójában, és két ö, ö, csendőr, illetve a portás is elhalálozott meghatározott, és persze semmi nem olyan azóta, mint addig volt sem a családtagok, sem az áldozatok számára. Ugye itt nem lehet ezen tragikus eseményképeit kitörölni az emlékezetünkből, és mindez ürességet, szenvedést okozott az érintettekben. Ön nagyon érzékenyen szólt az áldozatok, az áldozatok védelme témájáról, ezt mi is kezelni akartuk a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvben. Ugye ma nagyon sok szempontról beszéltünk a jogok védelme kapcsán, de erről nem. Szeretném öntől kérdezni, hogy egy kicsit részletesebben tudnál -e szólni erről a témáról. Ezt ugye mi beleillesztettük az irányelvbe, a védelem formáit próbáltuk ösztönözni a tagállamok irányában. Ön szerint lehet-e többet tenni, lehet-e jobban fellépni, vannak-e tapasztalatok egyes országok részéről, melyek hasznosak lehetnek más országok számára, ahol sajnálatos módon ilyenfajta epizódok következtek be, és köszönöm a válaszát, amit adni fog, mint ahogy szeretnék köszönetet mondani önnek azért is, hogy a kezdetben megemlítette azt a munkát, amelyet mi végzünk Natalival a kiskorúakkal kapcsolatos intergroup keretében, ugyanis itt az alapvető jogok esetében a gyermekek a legsérülékenyebbek, leginkább védelemre szorulók, és eh, ahogyan az áldozatok esetében történik, vagy a maffia áldozatai, vagy szervezetbűnözés áldozatai esetében, vagy akár a bűncselekmények áldozatai esetében, ezen személyek az áldozatok kevés hangot kapnak, a jelenlétük gyenge, hazai eljárásokban nem figyelnek rájuk, sajnos ők váltak pedig az ilyen bűncselekmények vagy drámai események áldozatai elvel. És köszönöm, hogy megemlítette a kiskorokkal foglalkozó intergroup munkáját is, és mi persze építeni fogunk az értékes tapasztalataira, amikor ezen témán dolgozunk. Köszönöm. Tuvonul úr válasza. Kinicsi asszony. Szeretném önnek elmondani, hogy úgy vélem, hogy mindez, hogyha ezt a történelm szemszögéből tekintjük, vagy az Európai Parlament szemszögéből, amely mindannak az örököse, amelyet Európa létrehozott a második világháború és a náci barbarizmus, valamint a soha tragédiája után. Nos, Szerintem jó, hogyha egy ilyen történelmi, történelmi kontextusba helyezzük a dolgokat. Ugye ide tartozik 89-ben a berlini fal leomlása, ugye akkor ide bekapcsolódtak az Unióba, a parlamentbe azon országok is, amelyek a demokrációtól megfosztva éltek, akár 40 éven keresztül is. Nos, ezen történelmi szellemiségben világos az, hogy, és kapcsolódok ahhoz, amit ön mondott, hogy semmi nem olyan, mint azelőtt. Szeptember 11-e azt eredményezte, hogy semmi nem olyan már, mint azelőtt az USA-ban, és ilyen vagy olyan módon mindenki az USA koncepcióját követi diplomáciai, katonai szempontból, igazságügyi szempontból, ez világos. A szeptember 11-e szindróma ma valamilyen módon kiterjedt Európára, a Daesh merélet hullám következtében, amely ugye Franciaországra, országunkra is erőteljesen kihatott, vagy akár Németországra úgy szintén, vagy Dániában, Nagy-Britanniában is megtapasztalható volt mindez. Történelmi szempontból a kérdés a következő. Hogyan lehet ebből a helyzetből kilábalni? Vajon továbbra is azt fogjuk-e mondani majd, hangoztatni, hogy semmi nem olyan, mint azelőtt, és például olyan jogszabályokat hozunk, amelyekről én úgy vélem, hogy nem kiegyensúlyozottak a jogállamiság szempontjából, úgyhogy nem azzal foglalkozunk, ami előttünk van, hanem azzal, ami mögöttünk, ha mindig visszatekintünk. Azaz, milyen jogállamiságot hagyunk hátra gyermekeinknek, unokainknak. És most politikai szempontból szólva, mit hagyunk a következő kormánynak, a következő parlamenti többségnek, amely talán nem lesz annyira nagy figyelemmel a jogállamiságra, ennek elveire, mint ahogyan vagyunk mi most itt, a mi házunk táján, vagy máshol. És ezek azok az aggodalmak, amelyeket én a szövegeim középpontjába helyeztem. Vigyázzunk, ne törjük meg a nemzeti kohéziót, a társadalmi kohéziót, oly módon, hogy a lakosságon belül olyan személyeket veszünk célkeresztbe, akik különböző komoly okoknál fogva, ahogyan elmondottam ebben a szövegben, a terrorizmus megelőzésének célja, célpontjai csoportként, gyakorló csoportként származásuk okán. Ez egy valóság, ez egy tény, nem én találom ezt ki. És figyeljünk arra, hogy ne hozzunk létre olyan eszközöket, amelyek nem megfelelő kezek között esetleg ahhoz vezethetnek, hogy a szabadságjogok kétségbe vonódnak. Nos, Hogyha hosszú távon tekintjük, tény az, hogy semmi nem olyan most, mert mint azelőtt, figyelembe kell venni, hogy ilyen perspektívából kell cselekednünk, ugyanakkor úgy is, hogy azt mondjuk, hogy a jövő felé tekintünk, és a jövőbeli nemzedéknek készítjük elő a talajt ezen a területen. Nos, egy napon én azt gondolom, hogy ez a fenyegetettség meg szűnik, és olyan helyzetben leszünk, hogy nem kell minden nap az a merénylettől tartanunk, vagy attól tartanunk, hogy merénylet áldozataival válunk egy autóbuszra felszállva. Nos, ebben a perspektívában az ő második kérdésére válaszolva, nagyon fontosnak tűnik számomra, hogy az áldozatokat figyelembe vegyük, nem csupán a megemlékezés szintjén, úgyhogy empátiával részvétel fordulunk feléjük, mindazzal együtt, ami szükséges, hanem olyan személyekként, akik képesek tanúságot tenni egy másik helyzet, állapot irányában. Jól kell kezelnünk az áldozatokat, el kell érnünk, hogy újra beilleszkedjenek a társadalomba, hogy újra mindenféle szempontból, személyes, szakmai szempontból normális élethelyzeteket találjanak a trauma ellenére, a gyász ellenére, amit elszenvedtek. Ön is beszélt erről, kedves asszonyom. Azt hiszem, hogy ettől kezdve egyfajta emberi, humánus alapot hozunk létre, hogy egy új állapot felé lépjünk át, amit én kívánatosnak tartok, és ez azt jelenteni, hogy ki kerülünk a szeptember 11-ai szindróma állapotából, és egy másik állapotba kerülünk a jogalkotásunkkal kapcsolatosan is, és olyan javaslatokkal értünk, amelyek elég szerények ugyan, de ebben a szellemiségben fogantak és és itt ugye felvetődik a kérdés valamennyi ország számára, hogy vajon az áldozatok helyzetét biztosítani kell-e egyfajta különleges státusz létrehozva számukra, vagy ezzel ellenkezőleg közönséges jogi intézkedéseket kell hozni számukra, vagy vonatkozásokban. Vannak joggyakorlók, például ügyvédek, akik azt hangoztatják, hogy egy olyan államban, mint Franciaország, minden létező eszköz rendelkezésre, hogy ezt megtegyük, és nincs szükség egy különleges jogeszközre az áldozatok vonatkozásában. Mások azt mondják, hogy ugye van egy politikai elismerés, de többet kell tenni, különleges eszközre van szükség, különleges bánásmódra. Mi ezt a megközelítést választottuk, különleges státuszt kell létrehozni az áldozatok számára, ez 2017. június 30-ai jogszabály tartalma, de zárásként elmondhatom, hogy azt hiszem nagyon fontos, hogy, hogy egy francia banás példával éljek ne körülön dolgozzunk, hanem távolba tekintve, a jövő felé tekintve a demokrácia elvei jegyében. Merci beaucoup euh, Jacques Toubon de ce... Köszönjük Jacques Toubonnak a velünk megosztott idejét, és ezeket a határozott nézeteket, amelyeket a saját felelősségi körével kapcsolatban előadott. E, a kollégák is tudják, hogy sokat fogunk majd még beszélni a francia példáról. E, érdekes e, várva várt megbeszélés volt ez. Ez a Nyilvánvalóan nem lehet minden, itt semmi se úgy, mint korábban volt. Ez a speciális bizottság azzal a feladattal lett megbízva, hogy ahogy ön is javasolta, kicsit átgondoljuk ezeket a dolgokat a nehézségek ellenére, a jogi nehézségekre gondolok itt, illetve egyéb ö, nehézségekre. Ö, mert a mi polgártársaink ezt várják el, az európai parlamenti képviselőktől, és úgy gondolják, hogy a válasz az egy európai válasz kell, hogy legyen, vagy legalábbis együttes válasz. Ezt várják egyébként az áldozatok hozzátartozói is, és egy demokratikus egyensúlyt akarnak látni. Donc, euh, on apporté... És ön is erről beszélt, így járult hozzá a mi munkánkhoz. Őszintén köszönöm, ombudsman asszony. Valóban elnök asszony, én eh, én is ismerem ezt a házat, eh, valamint munkatársaim is. Mindannyian a rendelkezésükre állunk, hogyha van eh, kérdésük, anyagokat kérnének tőlünk, ez a szakbizottság, vagy egyes képviselők, akkor nagyon szívesen állunk a rendelkezésükre. Köszönjük ezt a felajánlást. Muriel Kovek, Franz Martin és a többiek, Jacob, akik elkísérték önt köszönjük tehát. Nagyon fontos idei első ülést tartottunk. Még egyszer köszönjük, hogy eljött. A kollégáknak csak azt mondanám, arra emlékeztetnék, hogy január 22-én 15 órától 18 óráig, illetve január 23-ától 9-től 12.30-ig lesz a következő ülésünk Brüsszelben. Köszönöm.